levegő, de térjünk át a napirendre, nincs a rajta módosítás, akkor a következő a bejelentések. Tulajdonképpen eh, a Máltain kívül minden nyelv rendelkezésre áll, aztán az Envi február 11-i eh, eh, írországi látogatásáról, az április 5-i EA látogatásáról lesz egy bejám, a szólójegyzőkönyv azt április 29-én zárult le, az NVN honlapján le lehet, élni a, le lehet hívni a dokumentumokat. 26 fős látogatócsoport Kosztevsz asszony meghívására 14 óra 30-tól 15 óra 30-ig tisztelnek meg minket látogatásokkal. A trilógusokkal kapcsolatban az F-gázokról Ma éjszaka lesz a harmadik trilógus, 3-tól 22 óráig. Ezt követően az EBS, a RÉ jelentés, erre holnap 18.30 és 20 óra 30 között lesz. A Dohány trilógus november 12-én, és az azt következő pedig 9-12-e között három, óra, három napos trilógus lesz. A dokumentumokat erre vonatkozóan is meg lehet majd. És a, az utolsó trilógus pedig december 12-én lesz. Tegnap megállapodás született a tanácssal, a CO2 és autóz ról az Ulmár jelentésben. Úgy gondolom ez a kompromisszum elfogadható a parlament számára. Néhány dolog módosított, a járművek 5%-ának lehet 64 napon át magasabb arányt, mint 95 grammot kibocsátani, az összes többi pedig úgy maradt, ahogy a júniusi trilóguson meghatároztunk. Úgyhogy tulajdonképpen úgy gondolom, hogy jó volt ez az eredmény, de min, egyből szeretnék minden árnyék előadónak és az előadónak köszönetet mondani, hiszen csapatként kiváló munkát végeztek. Pirillo kollega volt ott, úgyhogy még egyszer köszönöm. A jegyzőkönyvek október 10, 17 és 24-i protokollok vannak elő, jegyzőkönyvek vannak előttünk, nincs senkinek kifogása, úgyhogy akkor kezdjük el a az árnyék előadóból előadó elvanzsált eh, Pirillo kollega jelentését, úgyhogy Mária, meg is adom neked a szót. Grazie. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy eh, mennyire fontos eh, a szociális kérdés az egészségvédelme a fogyasztók számára. Ugyanis ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy termékeinket, az európai termékek magas színvonalának hírét megőrizzük, és Európa exportképességét harmadik országok felé megőrizzük, esetleg növeljük, hiszen itt magas minőségű, biztonsági előírásoknak megfelelő termékekről van szó más földrajzi területekhez képest. Az Európai Bizottság május 6-án leírtjai alapján szeretnénk az egészségvédelemre vonatkozó összes követelményt lefektetni. Ez a rendelet tervezet különböző ellenőrzéseket is előír, amelyeket koráb, a korábbi rendelet nem irányzott elő. Egyetértek tehát a bizottság javaslatával, ugyanis jó irányba halad, és egyben a jogegyszerűsítés elvét is követi, az ellenőrzések arányossága, rendszeressége és egy egységes keret megteremtése felé halad. A mai napon illetve most végre lehetőségünk nyílik arra, hogy világosabbá tegyük ezeket, ezt a rendeletet, ugyanis eddig a nemzeti értelmezések, különböző nemzeti értelmezések miatt problémák merültek fel. Mielőtt a részletekbe merülnék, engedjék meg, hogy egy előzetes megjegyzést tegyek. Egészen a mai napig nem volt érdemi eszmecsere, tehát tulajdonképpen minden csak egyfajta draft, egyfajta tervezet szintjén mozog, de nem volt kimerítő vita. Éppen ezért örülök annak, hogy erre most lehetőség nyílik, és majd a mai reggelen, délelőtt vitáján felmerülő problémákat is megvitathatjuk. Amennyiben Európa nem kíván részt venni az élelmiszerlánc különböző szintjeinek ellenőrzésében, akkor óriási különbségek fognak mutatkozni tagállamról tagállamra nézve. Vannak olyan országok, ahol az ellenőrz tíz évente valósítják meg, máshol évente. Ez hatalmas különbség, nem hiszem, hogy a fogyasztó biztonságban érezheti magát akkor, hogyha tudja azt, hogy az Európai Unión belül ilyen óriási különbségek mutatkoznak az ellenőrzések területén. Éppen ezért a harmonizáció az ellenőrzések gyakoriságában a fogyasztók számára nagyobb biztonságot teremtene, ez tehát a célja a módosításaimnak is, amelyek azt kérik az Európai Bizottságtól, hogy delegált jogi aktusokon keresztül minimális ellenőrzési időket határozza meg az egyes termékcsoportok vagy tevékenységek során. Európában már többször is voltak élelmiszer csalás esetek, különböző botrányok. A legutóbbi, ugye emlékezünk, a lóhús botrány volt. Éppen ezért fontos lenne az, hogy az egész élelmiszer láncot biztosítsuk, éppen úgy, mint az állat jólétet a rating publikálása napra kész kell, hogy legyen, az információkat közzé kell tenni majd. Azokban az esetekben, amikor a normáknak nem felel meg az adott gyártó, termelő, akkor lehetőséget kell biztosítani neki arra, hogy minél hamarabb az ő értékelését, rétingjét napra készét tegyék, amennyiben már megfelel az előírt követelményeknek. A hozzám beérkezett dokumentumokból az derült ki számomra, hogy azért itt az értelmezések eléggé széles tárházát láthatjuk, és ezért szerettem volna azt elmondani, hogy a nyolcas cikkben foglaltak, kívül a szektoriális megközelítést is alkalmazni kell, 8-as és a 14-es közötti cikkek az általános részre vonatkoznak, és a 15-től a 24-esig pedig a szektoriális megközelítésre. És végül a a mikrovállalkozásokra szeretnék kitérni. A bizottság javaslatában ők mentességet kapnának. Szerintem túl széles körülön értelmezzük a kritériumokat, ugyanis a tíz főnél kisebb, vagy tíz, fő, tíz foglalkoztatottnál kisebb vállalkozások esetében, vagy a két millió eurós árbevételen kívüleső cégek esetében nagyon nehéz lenne az ellenőrzés, és ez pedig visszaélésekre adhat okot. Tehát itt valóban a mikrovállalkozásokra kellene összpontosítanunk. Szerintem 200 ezer euró lenne az árbevétel, amely egy jó határt szabna meg, így szerintem megfelelőbb megoldásokat lehetne találni. A primér, szektort is mentesíteni szeretnének, na de erről szeretném megkérdezni a kollégákat, hogy mit gondolnak. Biztos, hogy többen fogják majd kommentálni a delegált jogi aktusokat, hiszen ezek lesznek azok az eszközök, amelyekkel a konkrét jogszabály megvalósítását biztosítani fogjuk. És végül egy pontosítás. A 48-as módosításban egyes bekezdés A egy hibát találtam, ugyanis itt a kettes bekezdése kellett volna utalni. És most pedig szeretnék időt biztosítani a kollégák számára is, akik biztosan nagyon konstruktívan fognak hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm Mário Pirillónak. Horst Schnellhardt eh, nevében Richard Zéber van jelen. Parancsolj, köszönöm szépen, Horst Schnellhardt eh, olyan munkahelyen dolgozik, olyan szakmával rendelkezik, hogy ők neki kéne itt lennie, de a paritásos parlamenti ülésen vesz részt az akc és nagyon sajnálja, hogy nem lehet itt, de én be fogok számolni neki a mai ülésről. Szöveget készített elő, én kitartok emellett, hiszen ő az illetékes ebben az ügyben a frakciónkban. Ő a 88 2 per 2004-es rendeletet egy kívánjuk felváltani most egy új rendelettel, ez tényleg jobb, így gondolja. Egyébként Időközben botrányok is előfordultak az élelmiszeriparban, az élelmiszerláncban. Itt egyfajta cselekvési kényszer alakult ki természetesen emiatt. A Kösnelhárt úr a következő problémákat látja a hatálynál például. Úgy gondolja nem fontos, hogy az összes előírást egyetlen jogszabályban szabályozni, ami a hivatali ellenőrzéseket illeti, hiszen működnek az előírások eddig is, és nem gondol, és úgy gondolja, hogy jó dolog, hogy a szakmai jogi szabályozásba kellene ezt megoldani. Aztán az információterjesztés, a ném encsém esetet, amikor hivatkozunk itt cégekre. Itt természetesen a hatóságoknak lehetőséget kell adni a közegészségügy, vagy az élelmiszerjog súlyos sérelme esetén, mint például a lóhús esetében tájékoztatást lehessen adni a polgároknak, de akár a vállalatoknak is. De hát más esetek éppen rámutatnak arra, hogy emlékszünk a paradicsomra, a zuborkára, és itt megmutatkozik a túlzottan gyors információ tartósan kárt okoz egy cégnek, és akár még nagyon súlyos gazdasági problémát is okozhat a cég számára, anélkül, hogy ők tényleg elkövettek volna valamit, vagy nem tisztességesen jártak volna el, ezért úgy gondolja, hogy világosan kell definiálni, hogy a hatóság milyen információt mikor adhat közre, főleg, hogyha érzékeny adatokról van szó, mint vállalatok és termékek nevei például. Egy további fontos terület, amely a közétételnél az információnál szerepet játszik, amikor egyes konkrét eredményeket teszünk közé, főleg hogyha lámpákat vagy smileykat alkalmazunk, amelyek kategorizálnak, hiszen ez csak egy pillanatfelvétel, de hát itt egy folyamatos folyamatról van szó, hogy úgy mondjam, itt nap mint nap újra kell bizonyítani, ezért aztán észszerű, hogyha hosszabb távon készítünk ilyen beszámolókat, jelentéseket. Egyébként ma már sor kerül erre, különböző fogyasztóvédő szervezetek már megteszik ezt most is. Mario Pirillohoz hasonlóan a delegált jogszabályoknál eh, problémát lát. Eh, ez nálunk itt a parlamentben mindig probléma szinte, hiszen itt kisorolunk bizonyos eh, előírásokat másodlagos jogszabályok közé, és utána már kevés lehetőségünk van arra, hogy beleszóljunk, ami a lényegi információkat illeti egy ellenőr számára, hogy tájékoztatást szerezzen és itt nem szerepelnek ezek az alapjogszabályban, és ez azt is jelenti, hogy a meglévő rendeletek és mellékletek a delegált jogszabályokba kellene, hogy kerüljenek méghozzá teljesen azonos módon. A rendelet az együttes döntéshozatal során születik meg, később az Európai Parlament már csak igent vagy nemet tud mondani, tehát régebben sokkal jobban álltunk státuszunkat tekintve, mint a mostani javaslatban. Az Európai Parlamentnek a Lisszaboni szerződés értelmében a rendes jogalkotás keretei között kellene fellépnie, így tud megerősödni az Európai Parlament, nem pedig gyengülni. A negyedik a díj problematika. Önök is tudják, hogy az új szabályok szerepelnek a díjszámítás során. Horst Schnellhardt szükségesnek tartja, hogy más ágazatokra az élelmiszergazdálkodáson belül kiterjesszük a díjfizetést. Ideális a tisztán adófinanszírozott rendszer lenne, de hát ismerve a költségvetéseket a tagállamok szintjén számos esetben ő is tudja, Horst Schnellhardt, tehát hogy ezt nem igen lehet átvinni a gyakorlatba. Azt is gondolja egyébként, hogy észszerű ágazatokat bevonni, tehát tisztességesen kell viselkedni. Vannak ágazatok, ahol nagyobb a kockázat, hát őket jobban be kell vonni a költségek finanszírozásába is. Itt arról van szó, hogy különböző elemeket kell figyelembe venni, és a különböző szocioökonomiai feltételeket, a különböző vásárlóerőket a tagállamok szintjén szintén figyelembe kell venni. Egyébként azt gondolja, hogy ez a bürokratikus ráfordítás is pénzbe kerül, ezt figyelembe kell venni, hiszen ezt elkerülhetetlen, és itt egyfajta kompenzációra szükség is lesz emiatt. Aztán külön figyelni kell természetesen a kis és középvállalatokra, számos kis és középvállalat van az élelmiszer területen. Tehát ez lett volna Horst szövege. És ez egy nagyon kritikus pont a díjaknál, hogyha az, az ellenőröket maguk a cégek fizetik, hát ez nem egy szerencsés állapot szerintem, és úgy gondolom, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel együtt. A némen sémelve pedig, hát egy médiatársadalomban tudjuk, hogy ez egy előítélet, és már gyakorlatilag tönkre tehetünk cégeket vele, ezt látni kell. Óvatosnak kell lenni, hogy adott esetben hivatalos oldalról mi az, amit közzé szabad tenni. Nagyon sok nem hivatalos ellenőrzési mechanizmus van már, ezek már működnek és egyfajta ellenőrzést ezek is el tudnak látni, és informálják a, a közvéleményt is. Köszönöm szépen. Paulzen asszony, nincs itt. Bud Köszönöm szépen, elnök úr. Hát üdvözlöm, Pirali úr, jelentését, az általános keretet még meg kell nézni, hiszen azt látjuk, hogy minden élelmiszer botrány sokkolja a fogyasztót, ezért aztán jó ellenőrzésre, elrettentő ellenőrzésekre van szükség. Erre azért van szükség, mert itt tudjuk a fogyasztók bizalmát garantálni. A frakciónk alapszabálya itt az, hogy a hatóságok na kell ellenőrizniük elsősorban, és vállalniuk kell a következményeket, gondoskodniuk kell a kellő személyzetről is, hogy kellő pénz álljon rendelkezésre az ellenőrzéseknél, és hát az érintett személyzet természetesen megfelelő végzettséggel, képzettségekkel hogy rendelkezzen. Ez magától értetődően hangzik, de a valóságban ez nem így folyik. Belgiumban, a saját hazámban elmúlt héten azt láttuk, hogy egy ellenőrzés során kiderült, hogy a saját felügyeleti rendszerünk, amely régebben komoly teljesítményre volt képes, a megszorítások, a megtakarítások miatt az ellenőrzéseknél kezdett el spórolni. Ezt azért nem lehet. És az élelmiszerek mozgása a nemzetközi keretek között folyik, ezért együttműködésre van szükség az egyes hatóságok között. Egy gyors figyelmeztető rendszer már működik, nagyon jól is működik. A az élelmiszer tekintetében, az élelmiszer csalászoknál Eszter de Lange jelentésről úgyis szavazni fogunk nem sokára. Az itteni csalásoknál egy gyors figyelmeztető rendszerre van szükség. Itt nem csak a népegészségügy a kérdés, hanem hogy ezt a védelem is. Az ellenőrzéseknek egyébként függetlennek kell lenniük, és hát a saját ellenőrzésre is szükség van, nem azt vitatjuk, de van egy hivatalos ellenőrzési forma, ez legyen a rendszernek a magva ami azt jelenti, hogy az ellenőrző szolgálatoknak kellő mértékben kell kockázatelemzést végezniük, és előre be nem jelentett ellenőrzésre is lehetőséget kell biztosítani. Persze vannak bejelentett ellenőrzések is, adott esetben ezekre is építeni lehet, de szerintem a, a elsősorban az előre nem bejelentett ellenőrzéseket kéne gyakorolni, ugyanez vonatkozik az auditokra is. Az eddigi ellenőrzések során általában előre bejelentkeztek, most fokozottabban kéne építeni az előre nem bejelentetre. Az egész finanszírozása persze központi kérdés, mint mondtam, a hatóságok komoly nyomás alá kerültek a gazdálkodókat be lehet vonni, vagy a gazdasági szereplőket be lehet vonni. Ezt is meg kell vitatni, de ezt úgy kell megszervezni, hogy egyértelműen szétválasszuk az ellenőröket és az ellenőrzötteket. A függetlenség és semlegesség elvét garantálni kell. Saját tagállamomban is azt látom egyébként, hogy a kontrollszervek függetlenek, eléggé függetlenek már most, és ezeket az egészségügyi minisztérium alá kell rendelni, nem pedig a mezőgazdasági minisztérium alá. Rót Pérent asszony elnöke volt évekig a, annak a bizottságnak, amely a kergamorha kort vizsgálta, és akkor a Dizsi Szankó kezdte vizsgálni a dolgokat. Ö, most azt látom, hogy nálunk a mezőgazdasági minisztérium igyekszik megint előtérbe tolni magát, és visszaszerezni az itteni jogköröket. Széber úr a transzparenciáról beszélt, én is nagy híve vagyok a transzparenciának, némen sém, igen. Ahol biztosak vagyunk magunkban, és biztosak abban, hogy illegális dolgok történtek, ott megtehetjük. Az átláthatóság egy külső ellenőrzés. Így is lehet ezt látni. Szerintem ez legyen a szabály. És egy utolsó pont, amely fontos még, ez akár módosítókat is gerjeszthet a mi sorainkban, az ellenőrzés, a feltárás, de szankcionálni is kell, és elég erős büntetéseket kell alkalmazni. Ha kiszabnak büntetéseket a csalókkal szemben, de ezek nem elég hatékonyak, nem elég elrettentőek, hogy úgy mondjam, akkor bizony hatóságként nehézségekkel szembesülünk, és ez elbátortalanítja az ellenőröket. Ezek tehát a mi súlypontjaink, és nyilván erősíteni tudjuk a szöveget. Julie Görling, für die ICA. E az ECR nevében Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést, amit szerintem feltűnik mindenhol, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk a szubszidiaritás ügyében. Számos terület van, ahol biztosítani kell azt, hogy egyértelműen a tagállamnál vannak a jogkörök és a felelősségek, és ne lépjük át ezeket a határokat a delegált és végrehajtási jogszabályok zavarnak itt nagyon nagy mennyiségük, ez túl nagy adminisztratív terhet jelent, egyszerűsíteni kellene szerintem. Itt a keret rendeletek esetében tényleg azt látjuk gyakran, hogy bonyolódik a helyzet, bonyolódik a szabályozás. 160 cikk az azért nagyon hosszú, és szerintem minden egyes részletszabályozást még egyszer meg kéne nézni. Hogyha a díjfizetésről van szó, itt különböző gazdasági helyzet alakult ki a tagállamok szintjén, és itt látni kell, hogy különböző lehetőségek vannak, ezért rájuk kell bízni a döntést. Tehát világossá kell tenni azt, hogy megfelelő szabályozásra és ellenőrzése kerül sor, méghozzá oly módon, hogy ezért fizetni is kell egy, meg kell határozni, hogy kell a befizetést végrehajtani, nem szabad még tovább bonyolítani a dolgokat. Pirilló úr 39-es módosítását üdvözlöm, ami a termelőkkel foglalkozik. Én személyesen is dolgozom a horizontális szabályokon, és fontos, hogy a gazdálkodók is, gazdálkodókra ne vessünk ki túl nagy terhet, és ne kelljen fizetni az ellenőrzésekért, nekik csak közre kell működniük. Azt gondolom tehát mindenkit arra késztetek, hogy olvassák el alaposan a módosítókat, a szöveget is, és tényleg, hogy mennyire alkalmazható. Azt valamennyien tudjuk, hogy megfelelő nyomás alakult ki a profitabilitás esetében, hogyha egy gazdaság nem tud pénzt termelni, akkor idővel tönkre is megy, tehát nem terhetjük meg őket tovább gazdaságilag. Végül pedig röviden szólni szeretnék a csalásról. A hivatalos ellenőrzésre vonatkozó javaslat rá akkor került előtérbe, amikor a lóhús miatti csalás kiderült, és készítettünk egy saját kezdeményezési jelentést, és azon a területen nagyon fontos, hogy e, számos dolgot figyelembe vegyünk. Látni kell, hogy hivatalos ellenőrzések és teljes ellenőrzések azok, amelyekre szükség van. Az EU által létrehozott jogszabályok jogot alkalmazni kell, de azt gondolom, hogy hogy ez az alapja kell, hogy legyen az ellenőrzéseknek. Ez egy keretet biztosít, amit az EU nyújt, de a túlzott részletekbe nem érdemes belemenni, nem kell előírni, hogy minden egyes vállalat mit tegyen, ezt megfelelő szinten kell szabályozni, és a csalás feltárása egy rendészeti, egy nyomozói tevékenység. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. És ez nem kell mindig előre bejelenteni. Természetesen szükség van szigorú szabályokra, de ezeket a szabályokat ismertetni kell, és a lényeg az, hogy rugalmas rendszert tudjunk alkalmazni. És nyilvánvalóan a hivatalos ellenőrzéseket nem itt kell szabályozni, hanem a megfelelő szinten biztosítani kell, hogy ez így működjön. Köszönöm, Köszönöm szépen. Christopher Fielner következik. Köszönöm szépen. Hogyha két, éve, két héttel ezelőtt valaki azt mondta volna nekem, hogy szeretnék erről beszélni, akkor azt mondtam volna, hogy nem, de igazából most már rájöttem, hogy ez egy mindenre kiterjedő, fontos téma. És maga a téma, ami, maga a téma az, amely ide vonzott engem. Módosításokat is beterjesztettem, mert ugyanis rájöttem arra, hogy van egy közös rendeletünk, és ez kiterjed a fogyasztásra is, illetve egy hatása van a fogyasztásra. És éppen ezért fontos az, hogy különbözőképpen kezeljünk különböző szektorokat. A rendelet tehát kapcsolatban nagyon sok tagállammal beszéltem, hiszen ugye fontos az, hogy az alap anyagokat tekintsük, és ezekkel kapcsolatban a tagállamok nagy része szeretné megőrizni a jelenleg érvényben lévő rendszert, és ezért fontos az, hogy a hatóságokat és minden érintett szervet bevonjunk a folyamatba. Miért is gondolom ezt így? Elég egyszerű ennek az oka. Új ez az irányelv. 99-es. illetve hogy azért talán mégsem annyira új, de azért ez egy jó irányelv, és sokan, sok tagállamban ezt most vezetik be. Csak tíz éves ez az irányelv, és sok tagállamban még csak most tartanak az elején a folyamatnak. Tehát nézzük meg, hogy hová vezet először a helyzet. Tehát nem tudom, hogyha a bizottság által javasolt utat követjük, és megpróbálunk mindent azonos szinten kezelni, akkor elképzelhető, hogy a menedzsment sokkal drágább lesz. Ugyanis például, hogyha egy nyomon követhetőségi rendszert hozunk létre mindenki számára azonosat, akkor valószínűleg inkább a diverzitás fog csökkenni, és nem a nyomon követhetőség lesz jobb. Itt például az olyan növényekre gondolok, amelyeket emberi fogyasztásra szánnak, de például az erdőgazdálkodás területén egészen más a helyzet. Sőt, én tulajdonképpen kimondottan az erdőgazdálkodás szempontjából gondoltam végig ezt a kérdést. És azért az erdőgazdálkodást vizsgáltam meg, mert ezt igen mélyen ismerem. és tudom azt, hogy nem lehet mindent egy kalap alá vonni, és a különböző aspektusokat egyenként kell figyelembe venni, meggondolni. De én most az egész felszólalásomat tulajdonképpen az erdőgazdálkodásra szerettem volna kihegyezni. Linda meg Evan következik. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek azt, hogy egy ilyen komplex dossziét vállalt. Itt a parlamentben szerintem túl későn kezdtünk el foglalkozni ezzel a témával. Hatalmas a nyomás most a kollégákon, és nagyon sok jogszabály most érik be. De ugyanakkor ez a fontos jogszabály nem szabály, hogy sérüljön, hiszen itt sok jogszabály egyesítéséről van tulajdonképpen szó nem akarunk mega törvényeket létrehozni, amelyek mindent meg akarnak oldani egy jogszabály alkalmazásával. Bizony, a tapasztalat a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban, főként az élelmiszer ellenőrzések területén arra mutatott rá, hogy technikai bizottságok kezébe kerül a kérdés, és ők nem akarnak népszerűtlen döntéseket meghozni. Éppen ezért szerintem oda kellene figyelni arra, hogy ezt hogyan valósítjuk meg, ezt a delegált jogi aktus kérdését. A bizottsághoz lenne egy kérdésem. Tudom, hogy hosszú évek óta foglalkoznak ennek a jogszabálynak a megfogalmazásával, Ugye más a csalás, mint a hivatalos ellenőrzés, de hát szerintem tanuljunk a múltból, és az lenne a kérdésem, hogy mik azok a tanulságok, amelyeket levontak a múltból, és beépítettek ebbe az új jogszabályba. Ugyanis most itt van a lehetőség arra, hogy végre ezeket beépítsük az új jogszabályba, és amennyiben ezeket nem teszik meg, főként a hús ágazatban, nagy problémákhoz vezet. A mészárszékeken dolgozók bebizonyíthatják azt, hogy azért ott nem a legjobb dolgozni. Nagyon gyorsan megy a szalag, és a munka feltételek nem túl jók az ott dolgozók számára. Éppen ezért ebből fakadóan nagyon nehéz az is, hogy feltegyenek kérdéseket a menedzsment felé. Mit jelent ez, hogy modernizáció ebből a szempontból? Ugyanis amikor a modernizációról beszélünk, akkor valójában deregulálni akarunk, és ellenőrző rendszereket akarunk létrehozni. Az egész lóhús botrány tulajdonképpen az ellenőrzések gyakorisávával függ össze, hogyha fél évente ellenőriztünk volna, akkor lehet, hogy ez a probléma nem merült volna fel. Korábban gyakran ellenőriztük a mészárszékeket, most meg egyáltalán nem. Legalábbis az Egyesült Királyságban ez így van. A nagy cégek, szupermarketek bizonyos mészárszékek igen gyakran saját ellenőrzéseket végeznek, és ezeket az ellen, ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeit beküldik a hatóságokhoz. De a kisebbeknél ez egyáltalán nem történik meg. És nem tudunk arra hagyatkozni, hogy mit küldenek be a saját ellenőrzéseik eredményeként a szupermarketek, akkor, amikor a kisebb vállalkozásokat pedig egyáltalán nem ellenőrizzük. Tehát igazából mind a két oldal sántikál, és ugyanis mindez összefügg az élelmiszerbiztonsággal. Azt is hallottam az emberektől, hogy problémás a minőség. Itt nem arról van szó, hogy konkrétan megbetegednének az emberek, de valahogy mégsem gusztusos az étel emiatt. Néhány évvel ezelőtt volt már szó arról, hogy hogyan használják fel a hulladékokat a mészárszékekből, és hogyan dolgozzák be újra más anyagokba, illetve más élelmiszerekbe. Ugye akkor a problémát a címkézés okozta. De most az emberek egyre inkább tudatosak azzal kapcsolatban, hogy mit esznek, mit szeretnének enni, és nem csak a biztonság szempontjait kell figyelembe venni, hanem más fogyasztói szempontokat is. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Juzó kollega először. Majd Dagmar Ruth Bérend. Muchas gracias, presidente, muchas gracias también al, al ponente Pirillo, cuyo trabajo... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon szépen köszönetet mondok Pirillo úrnak, nagyra értékelem a munkáját. Először is az a fontos, hogy egy irányban gondolkozunk. Mindenképpen szeretnék néhány megjegyzést azonban elmondani. Először is van-e kétségünk afelől, hogy kiterjesztető minden ágazatra ennek a hatája? Például a faiskolákra. Hogy? Megint az erdőkről beszélünk. Indikációs geográficas protegidas ide. a, fontos e területen is a földrajzi megjelölés, eredet megjelölés, ezt akkor be kell venni. Az ellenőrzés, a hivatalos ellenőrzés és egyéb ellenőrzések e, e, definíciója is fontos, mert a jelenlegi formája nem egészen világos. Lehet, hogy egyszerűen másfajta hivatalos e, ellenőrzéseket ki kellene zárni, mert ugye minden ellenőrzés hivatalos, de azért tegyünk különbséget. Vannak bizonyos és vannak más hivatalos ellenőrzések. Nagyon sok felhatalmazáson alapuló jogi aktus, végrehajtási aktus megszületett már, és kérdése mégis, hogy azok a a hivatalos ellenérzések, amelyek nem az EU bizottság hatáskörébe tartoznak, azok milyen mértékben tartoznak a nemzeti hatóságokhoz. Úgy kellene ezt azonban mégis megszervezni, hogy az az országok számára a legmegfelelőbb legyen. Másik kérdés a finanszírozás, az ellenőrzések finanszírozása. A bizottság azt írja elő, hogy a, a különböző díjakat külön, közvetlenül adják át az egészségügyi hatóságoknak. A, az ellenőrzések fedezésére. Nálunk Spanyolországban például úgy van, hogy vannak adók is, amit a, ami a pénzügyi hatóságok behajtási kötelezettsége alá tartozik, és aztán az újraelosztásra is az ő dolgok. Tehát ezt is figyelembe kell venni, talán majd valamilyen módosítóban. Aztán a kiviteli ellenőrzések. Ez megint csak nemzetállami hatáskör, tagállami hatáskör, és a bizottság itt most valami olyasmibe avatkozik be, ami nem az ő hatásköre, hanem a tagállamok, exportőröké, importőröké. Aztán a harmadik állambeli felügyelet kérdése, amire akkor kerül sor, mielőtt az exportokat engedélyezzük ebben kapcsolatban is úgy gondolom, hogy a bizottság itt túllépi hatáskörét, hiszen ez a harmadik állam, illetve az azzal az állammal kapcsolatban lévő feladatok. Köszönöm szépen, Rod Bérend, és aztán Jean Stewart. Thank you, Chairman. You got the name right. Nem, nem, nem te még, bocsánat. Ah, akkor valaki más, mindig a nők először. Az jó, hogyha az ember hallgatja a fordítást. Köszönöm szépen, Matthias. It's like, like ez egy kicsit ilyen déjà vu érzés, amikor a mostani vitát hallgatom. Nagyon haboztam, hogy egyáltalán kérjek-e szót, vagy sem. Mert őszintén szólva, néha úgy gondolom, hogy jobb, hogyha nem kér szót az ember, vagy legalábbis én nem kérek szót egy olyan területtel kapcsolatban, amit túl régóta túl jól ismerünk anélkül, hogy bántó lennék, vagy túloznék, hiszen talán Bart Starson és rajtam kívül e teremben senki sincs, aki az élelmiszerhigiénáról, ellenőrzésről és a, az ellenőrzésekről, botrányokról tudna, vagy többet tudna, mint mi. Ha Judit hallgatjuk, akkor atartatok, hogy apa, kimegyek. Egyszerűen nem ebből a világban van, sem ő, sem mások. Akkor, amikor ilyesmit hallok, hogy fontos, hogy ragaszkodjunk a szubszidiaritás elvéhez, és a tagállamok dolga. Persze, ez igaz, a tagállamok dolga, és az is a, a tagállamokon múlott, hogy legyen egyáltalán kergemarha korbotrány. És az ő döntésük volt, hogy nem fogják a, a kérődző állatok, vegetáriánus állatok címkézését bevezetni olyanok, amelyet például csak növényi élelmet tudnak bevenni, azaz tehenek. Tehát a tagállamok döntése volt az, hogy legyen olcsó élelmiszeranyag, és megint csak a tagállamok döntése volt, hogy azt követően, hogy rájöttek arra, hogy botrány lett, és sok fertőzött állat van, és az a lehetőség is fennáll, hogy akár embereket, emberekre is átkerül a fertőzés, és nem, nem, nem csak a kergemarhakór és a, a birkakor, hanem az emberi verziója is kialakul, tehát több ezer dokumentumot produkálunk, ami mind a tagállamok hatáskörébe tartozik. És ki, ki, melyik az a tagállam, amelyiknek az érdeke lenne a, a felügyelet? Én ezt elfogadom, de, de igen, messze van minden elképzelésük a realitástól. Amit Mario Pirillo végzett, az fantasztikus munka. Megpróbáltak kigodolgozni az egész helyzetet, és nem egészen vagyok biztos abban, hogy a 39-es módosító jó-e, mert itt egy kicsit azt hiszem túl optimisták vagyunk. Túlzottan bízunk akkor a termelésben, és a, a a feldolgozásban, az előzetes feldolgozásban. Hát itt kétségeim vannak. De talán ebbe a hat higítsam fel a lelkesedés tüzét. Linda McEwen teljesen világos volt. Le tudtuk vonni a, a következtetéseket? Tanultak a tagállamok ebből? Tökéletes jogalkotási munkát végezhetünk, tökéletes törvényt, igen, remélem, hogy ez a tökéletesség határát fogja súrolni, vagy tökéletes lesz, bár nem vagyok igazából biztos ezt, amikor mondjuk Judy Görlinget eh, hallgatom, de hát ezt nekik kell igazolni a a lakosság felé, hogy nem hajlandók a lehető legjobb felügyeletet biztosítani, hogy igenis veszélyeztetni akarják a lakosságot. Ez az ő dolguk, hogy mennyire kockáztatják az egészségüket. De még hogyha szinte tökéletes jogszabályunk is van, akkor is mi lesz? Itt vagyunk 28 tagállam testülete durván 350 millió lakossal, Egyszerűen az Európai Unió felügyelete nem állhat több millió felügyelőből, nem. Megint csak a tagállami hatáskörökre, képességekre kell bízzuk magunkat. És vajon mellénk állnak-e a tagállamok? És vajon hajlandók lesznek-e a tagállamok még több és még jobb felügyeleti munkát végezni, arra for, rákölteni? Nem. A legutóbbi jogszabálynál is, ami a sertés vágóhidi vizsgálatával foglalkozott. Nem igazán tudom, hogy hányan jártak itt hajnalban, amikor beindul egy vágóhíd vagy kisebb darabolóüzeme. Jó, Matthias, te igen, mert te ereve olyan helyről jössz, ahonnan mindenhova el kell menni. De kérem, menjetek, menjenek el egy ilyen darabolóba, vágóhídra. Tudom, hogy milyen ott a hang, nem és tudom, hogy hogy beszélni. Illúzió, amit itt csinálunk, hogyha ezt az egészet csak felhívítjuk. És tetszik, vagy nem a DJ Sankónak, akik ezt előkészítették, ezt a felhatalmazáson alakuló jogi aktust, és ezt a javaslatot azaz, hogy um, um, ne legyen vágásos, érintéses vizsgálata a sertéseknek csak a szemle. Nos, ez, ez illúzió, és kidobhatjuk mindazt, amit eddig tettünk. Amit Lilla mondott, persze, folytathatjuk, de a bizottságtól senki nem fogja ezt követni. Persze meg lehet próbálni. De Nézzük meg, hogy mik a tanulságok, hogy felelnek ennek meg a javaslatok, és mit mondanak a tagállamok. Erősítik a, a vizsgálatot, a felügyeletet, ellenőrzést? Tudjuk, hogy nem. Szeretnék, ha mindent tisztázna, de, tisztáznánk, de tudjuk, mi a válasz. A származási ország címkézése az újrafeldolgozott húsnál. Megkaptuk, amit akartunk? Nem. A bizottság hatástanulmányt, mindjárt leállok, Matthias. Tudom, hogy nem kellett volna szót, kérem, tudom, hogy ez az elmúlt 15 évben a veszőparipán volt, de egyszerűen hatástanulmányt csinál a, a bizottság, és túl költséges az ország számára az eredet megjelölés. És nincsen semmi többletértéke. És ki döntött így? Nézzük meg az európai választásoknál. Egészen más eredmény lesz, mint amit a bizottság. Tehát kérdezzük meg a választásoknál, és egészen más eredményre jutunk, mint a bizottság. Szóval úgy gondolom, hogy elfogadható talán a 39-es módosítón kívül, de minden, ami ebből megvalósul, a, a tagállamokon múlik. Még ha az LCR szubszidiaritásról beszél, akkor is kockáztatjuk a a lakosságot, mert nem fognak költeni a tagállamok a jobb ellenőrzésre, jobb rendszerre. Ha nem lenne válság, ha nem lesz botrány, akkor az egészet felhigítják a szó valódi értelmében. Oké. Okay. Jetzt, last but not least. Végül, de nem utolsó sorban, John Stuart Agnew. Roger, sajnálom, hogy az előbb hamarabb akartam keresni, de nagyon jó volt, hogy meghallgattam. Asszonyom, meg akarja hallgatni azt is, amit én, akar, én mondok? Köszönöm, mert ugye azt mondta, azt állítja, hogy sokkal többet tud állat megbetegedésekről, gondozásról, mint bárki. Én gazda vagyok, meg kell, hogy mondjam, hogy 600 birkám volt, és be kellett szüntetnem, mert a hatáságok nem hagyták, hogy csináljam, amit akartam. A brit hatóságok túl szigorúak voltak a betegségek terjedése miatt, és egyszerűen be kellett zárjam a szabad tartásos gazdálkodásomat. Akár egy éven keresztül is próbálkozhatnánk a salmonella tesztek ellenőrzésével egyszerűen nem lehet nem lehet semmit tenni, csak akkor, hogyha negatívak a tesztek eredmények, akkor kezdi talán a biztosító, kezd elgondolkozni azon, hogy, ha, hogy biztosítja-e például a csirkefarmot, és időközben mi van? Import spanyol tojás, aztán a, a madárinfluenza, mi lett belőle? Megint csak szabályozás és vizsgálat. Meg kell, hogy mondjam asszonyom, hogy szinte hetente valamilyen szervezet ellenőriz, nézze engem, eddig még mégiscsak túléltük, de hát erről szól a dolog, erről szól ez a, ez a kontraproduktív irányelv. Ki panaszkodik, miről beszélünk? Pirilló kollega itt van? Hiszen összekapcsolódnak a következő ez összekapcsolódik Ájúzó kollégával. Pilár nincs itt? Vagy mi rossz a napirend, ami nálam van? Hiszen itt van a, a négyes pont alatt. Itt beszélünk a, a reproduktív anyagokról. Miről, vagy nem erről beszélünk, elnök úr, ami a, a napi renden van? Köszönöm szépen. A brit tehenet, tehát 17 különböző hatóság vizsgálja, ahogy most hallottuk egy brit gazdától, végül is ez volt Stajver úrnak a kijelentése is. Akar még mást is mondani? Mert ha nem, akkor átadom Korinának a szót. Igen, elnök úr, de persze, meg akartam, er, visz, akartam hallani, hogy arról beszélünk-e, tehát a növényi szaporítóanyagokról beszéletek róla, mert ez van itt a napirenden. Ez a, még a négyes pontnál tartom, csak nem pedig a hetesnél. Jó, Korin Leprás, köszönöm. Köszönöm. Dagmar Rothbérend, Kati és Bert Stázhoz kapcsolódva azt tudom elmondani, hogy ez egy olyan téma, amelyben nekünk külön felelősségünk van európai parlamenti képviselőként, ugyanis a polgárok várják tőlünk, hogy tegyünk valamit a élelmiszer biztonság, általában a bizalom visszaállítása érte, érdekében. És hogyha nem vagyunk nagyon következetesek, és nem akarunk magas minőséget a az ellenőrzésekkel elérni, akkor nem fogjuk betölteni a nekünk szánt szerepet. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy erre odafigyeljünk. Egyébként pedig nagyon kétkedem azzal kapcsolatban, hogy a delegált jogi aktusok száma nem túl magas-e. Szerintem nem jó az, hogyha a bizottságra hárítunk mindent. Thank you, uh, Mrs. Lepage. That was the final speech. Köszönöm szépen Lé Lapázsnak. Ez volt a parlament részéről az utolsó hozzászólás. A bizottságnak meg kell adnom a szót, majd Carmen Krávó asszony. É, ugye? Így van, így hívnak elnök úr. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is. Úgy gondolom, amit a jelentésben látunk, az rendkívül konstruktív tartalom. Általában véve hajlunk, hajlanak arra, hogy javítsák a bizottság javaslatát. Néhány megjegyzésem van, és aztán a kérdésekre is talán válaszolnék a díjak és mentetések, tehát a mikrovállalkozások kötelező díjai. A bizottsági javaslat arra épül, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak legyenek forrásai, erre szükségük van ahhoz, hogy munkájukat elvégezzék, és továbbra is megfelelő szinten tudják a hivatalos ellenőrzéseket lebonyolítani. Mindannyian aggódunk emiatt, és ez volt a kiinduló pont. Ez volt a bizottság alapvető fenntartása. Tehát az a, attól tartunk, hogy a csökkentések, a pénzügyi problémák a tagállamokban egy olyan helyzetet fognak eredményezni, mely szerint a hivatalos e- ellenőrzéseket tovább csökkentik, és talán nem lesznek megfelelőek, és nem felelnek meg a kockázati szintnek az élelmiszer e- mezőgazdasági élelmiszeripari láncban. Tehát ez az, amire e- mindig gondolnunk kell, mert nagyon fontos, hogy bár a törékenyebb vállalkozások valóban mentességet kapnak a fizetés alól, de mégis ezek a mentességek nem összesíthetők úgy, hogy az egész rendszer életképtelenné váljon. Tehát valóban komplex rendszer, amit ki akarunk alakítani. A költségek, a díjak kiszámítása, a, a gazdálkodók számára a költségek kihelyezése. Nos, ez mind együttes. Nem lehet egy ilyen komplex rendszert csak a költségek egy részének fedezésével működtetni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról valóban nagyon sok van er, ebből a javaslatban, de azért, mert a javaslat olyan rendelkezéseket próbál összehozni, amelyek több közösen meghatározott rendelkezésben is benne vannak, több különböző törvényben. Nem az a cél, hogy ezekkel a, a helyzetet megváltoztassuk. A, azok a jogkörök, amelyeket a bizottság most fontol, azok továbbra is az ágazati ellenőrzési igényekre vonatkoznak majd. Tehát a javaslat általán, tartalmazza a hivatalos ellenőrzések általános szabályát, azt is tartalmazza, hogy az ellenőrzést a különböző ágazatokban mindig az igényekhez kell igazítani. A Lisszaboni szerződés értelmében most agilisabb módon lehet a jogszabályozást a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal megoldani. A bizottságnak tehát nem az a szándéka, hogy ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elszigetelve hozza, nem, hanem a javaslatok alapján teszi ezt meg, teljes, konz, teljes körű konzultációra építve. Hadd válaszoljak néhány kérdésre, amely a, arra vonatkozott, hogy milyen tanulságokat van le a bizottság a, a lóhús botrányból is. A válság végnapjaiban már láttuk, hogy több fejezetre, több rendelkezésre lesz szükség. Nos, például azzal, hogy a hivatalos ellenőrzések mennyire különböznek a csalás felderítő ellenőrzésekről. Valóban a tagállamok a több éves ellenőrzésű tervekbe kell, hogy egy olyan fejezetet is beiktassanak, amelyek konkrétan a szándékos jogsértés eh, felderítésére vonatkoznak. A rutin ellenőrzések nem szükségszerűen jelentik eh, a, azt, hogy eh, konkrét ellenőrzéseket kell hoznunk a, a csalás felderítésére. Valószínűleg a, doku, a vágóhíd amit lehet megvizsgálni a hivatal, amit például a jelenlegi hivatalos állatorvosi vizsgálatok során nem tesznek meg. Ez az első dolog. A második dolog egy új követelmény a szankciókra vonatkozóan. Ennek értelmében a, a szándékos jogsértés vagy család tevékenységek felderítése esetén a, a szankciók legalább olyan magasak legyenek, mint a csalással szerzett haszon. Tehát a büntetés az eltán visszatartó erejű legyen. A koordinált ellenőrzési terveket is nagyon fontosnak tartjuk. A lóhús válság idején azt kértük a tagállamoktól, hogy koordinált EU teszt tervet dolgozzanak ki, amivel a, a nem címkézett húsban a lóhúst ki lehetett deríteni, és azt kötelezően bevezetünk. Tehát kell, hogy legyen egy koordinált mintavételezési vagy ellenőrzési terv a 28 tagállamban, és ez kötelező kell, hogy legyen erősítettük az adminisztratív támogatás és együttműködés fejezetet. Úgy gondoljuk, hogy a csalással kapcsolatban még e területen nagyon sokat kell tenni. Így lehet lehetővé tenni a tagállamok számára azt, hogy határon átnyúló jogsértéseket hatékonyabban felderítsenek. Erre csak akkor van lehetőség, hogyha az illetékes hatóságok beszélnek egymással, együttműködnek akkor, amikor a dolgok éppen történnek. Tehát az információcsere, a hírek, adatok cseréje, annak érdekében, hogy teljes mértékben végrehajtassuk a jogszabályt. Ez mind szükséges. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási aktusok igen, és olyan eseteket is próbálnak kezelni, mint a lóhús botrány vagy az élelmiszerlánc, mert egységes lehető ellenőrzési módozatokat próbálunk biztosítani az élelmiszerlánc bizonyos szegmenseiben, és a bizottságnak pedig biztosítja azt a lehetőséget, hogy megmondhassa a tagállamoknak, hogy mit kell tenni a nem nyomon követhető hússal például. Ez az egyik olyan elem, amelyre nyilvánvalóan szükséges a közös megközelítés bizonyos esetek tanulsága alapján. Köszönöm szépen, és azt hiszem, itt abba is hagyom. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mrs. Garó. Uh, Köszönöm, Garó asszony. Látom, hogy néhány kérdés még felmerül, és szólásra jelentkeztek többen, de Prillió úrnak adok először szót az előadónak, hiszen azt is mondta, hogy ma délelőtt el kíván utazni. Parancsoljon! Mindenek előtt köszönetet mondok mindenkinek a megjegyzésekért, a kommentárokért, ez nyilvánvalóan segíteni fogja a mert Egyes javaslatokat be is tudok építeni, másokat talán még végig kell gondolni és el kell mélyíteni. Az egyik javaslat, hogy töröljük ebből a növényszaporító anyagot. Őszintén szólva, itt vannak kétségeim. Azt gondolom erről, hogy mindent el kellene követnünk annak érdekében, hogy az élelmiszerláncba kerülő termékeket pontosan ellenőrizzük. Mindent meg kell ragadnunk ennek érdekében. Köszönöm a bizottságnak is. Természetesen együttműködésre van szükség, és tudatosításra van szükség a tagállamoknál is. Így tudunk meglehetősen bonyolult helyzeteket is kezelni. Ezek itt ma délelőtt szóba is kerültek, ha csak érintőlegesen is részben. Lesznek módosítók, ezt tudjuk, és akkor a módosítók kapcsán ezeket felvetjük majd a következő üléseken, hiszen így tudjuk ezt a rendeletet jól alakítani és ezek után a tagállamok majd gyorsan alkalmazni is tudják ezt, hogy ne legyenek különböző intézkedések különböző tagállamokban. Köszönöm szépen, Pélió úr. Ez azt jelenti, hogy a negyedik napirendi pontnak vége van a módosítók határideje december 12-e 12 óra, a szakbizottsági szavazás január 30-án lesz jövőre. Ezzel tovább lépünk a következő napirendi pontra. Ez a Bart Stas jelentés a hulladékszállítással kapcsolatban, hulladék elhelyezéssel kapcsolatban Bart Stas. Dank u voorzitter. Mag ik een eh, andere werkwijze voorstellen? Szépen elnök úr, egy másik módszert alkalmaznánk a bizottsággal. Azt eh, úgy döntöttünk, hogy ők mondják el a bevezetőt, és akkor én utána elmondok néhány gondolatot. Jó, tehát először a bizottság. To the commission. Rendben, akkor meg is adom a szót a bizottságnak. Köszönöm, elnök úr. Hogyha így van, akkor egy rövid bevezetőt tartok a javaslatunkról három részben. Először is milyen problémát kívánunk megoldani a javaslatunkkal miért van ez a probléma, ez a második pont, a harmadik pedig az, hogy mit kíván tenni a javaslat annak érdekében, hogy kezeljük is. Ami a probléma az valójában az, az illegális hulladékszállítás, méghozzá az Európai Unió országaiból, harmadik államokban mindenek előtt Afrikáról és Ázsiáról beszélünk vannak jelentések, amelyek rámutatnak arra, hogy ez egy jelentős számú szállítmány, ami illegális jellegű. Ami az illegális különböző dolgokat jelent valójában. Az egyik különbséget kell tenni a javak és a hulladék között. Nem egészen világos gyakran, hogy hulladékról vagy jószágról beszélünk, vagy termékről. Itt lehetnek olyan állítások, hogy az elektronikus eszközök újra felhasználásra kerülnek harmadik államokba, de tudjuk, hogy nem lehet ezeket újra használni. És ez már egy fontos téma itt a szétválasztás kapcsán. A második újrahasznosítás, ártalmatlanítás harmadik országokban, és nem tudjuk, hogy hova is kerül ez a hulladék, hogy tényleg egy recycling létesítménybe kerül ez a harmadik államban, tehát különbséget kell tenni az újrahasznosítás és a nem újrahasznosítás között. A harmadik cél a javaslatunk kapcsán az az, hogy harmadik államokban a közegészséget és a környezetet védjük. Van egyébként ennek egy gazdasági vetülete is, ugye, és arról van szó, ha illegálisan kiszállítunk, akkor, és erre rájönnek, akkor ezt vissza kell szállítani, és a károkat ártalmatlanítani kell, kármentesíteni kell harmadik államban, és ennek a költségei nagyon magasak lehetnek. Egyébként ez segít, hogy erőforrásokat itt Európában tartjunk, hogyha illegálisan nem szállítják ki az országból, akkor itt marad ez a dolog, ez a jószág Európában is itt lehet újrahasznosítani. Miért is merül fel ez a probléma? Mindenek előtt azért, mert az ellenőrzési kapacitás a hulladékszállítás során itt az Európai Unión belül számos esetben eh, meglehetősen hatékony, vannak országok, ahol elég jók ezek az ellenőrzési rendszerek, aztán persze vannak olyanok is, és a tanulmány biztosítja ezt, és dokumentálja is, hogy egyszerűen nincs megfelelő termelés, és az újrahasznosítás nincs megoldva, és a szállítási kapacitások erre nincsenek meg, ami az elhelyezés. Itt arról van szó, hogy az Európai Uniót olyan kikötőkön keresztül hagyják el ezek a szállítmányok, olyan tagállami kikötőkről van szó, ahol az ellenőrzés nagyon, nagyon alacsony színvonalú, ez az úgynevezett port hopping jelensége az Európai Unión belül, tehát érdemes ott kiszállítani, ahol nagyon korlátozott az ellenőrzési kapacitás. Azért is van ilyen probléma, mert a jelenlegi törvényi szabályozás a hulladék elhelyezés, a hulladékszállítás nem igazán képes kezelni ezt a kérdést. Az 50. cikk az ellenőrzésről beszél, de nagyon általános szinten említi ezt csak meg, és nem igazán mondja meg a tagállamoknak, hogy mit kéne tenniük az ellenőrzés, az ellenőrzés tervezése során az érintettekkel tárgyaltunk, és az, a gazdaság, a civil szervezetek és mások is jelentősen támogatták a probléma kezelésének ezt a módját, és a, a megfelelő tervezésre, ellenőrzés tervezésre nagy súlyt kell helyezni, ezt mondják. Ezért is lépünk fel így, ezért módosítjuk és kiegészítjük az 50. cikket a hulladékszállítási rendeletben. Itt az 52-es, az 50-es eddig nagyon általánosan beszélt a szállításról, és itt megállapítjuk most első alkalommal, hogy megfelelő ellenőrzési terveket kell készíteni a szállításokhoz a tagállami szinten, és minimális kötelező elemei kell, hogy legyenek egy ilyen tervnek. Ide tartozik például az egyértelmű cél meghatározása, a kockázat értékelés, a prioritások meghatározása, és megfelelő információszerzésre is szükség van. Prioritásokat jelölnek, mint már mondtam, és tájékoztatást adnak arról, hogy a hulladék ellenőrzés milyen sűrű fordul elő, és milyen mélységű, és szükséges forrásokat is hozzá kell rendelni ez a tevékenységhez. Természetesen a különböző végrehajtó hatóságok közötti együttműködést is rögzíteni kell és a szükséges képzést is biztosítani kell a személyek számára. Ez az első eleme a javaslatnak. A második javaslat, amivel ezt kiegészítjük, ez fontos dolog, hogy ezek a hulladék ellenőrzési tervek hozzáférhetőek, közzé kell tenni, tehát ezeket a közvélemény ezek után tudja, hogy ellenőrzés tényleg van, és ezt komolyan is veszi egy-egy tagállam, és tényleg tenni akarnak valamit a probléma kezelésére. A harmadik elem a javaslatban az, hogy hogy gyanítják, hogy illegális szállításra kerül sor, például a gyanú esetében, hogy amit kiszállítanak, az egy hulladék, nem igazából termék, amit vagy van egy olyan gyanú, hogy amit száll, kiszállítanak az unióból nem újrahasznosításra kerül, hanem inkább hulladék a hatóságok bizonyítékot kérhetnek arra, hogy a termék ténylegesen termék és nem hulladék, és bizonyítékot kérhet arra is a hatóság, hogy mi a célja, milyen célhoz kötik ezt a hulladékot, tehát valójában, hogy újrahasznosító létesítménybe kerül majd ez, vagy egyszerűen lerakják valahova. A negyedik elem az a komitológiai egyeztetés a megfelelő felügyelettel, vizsgálattal, és így delegált, vagyis felhatalmazáson alapuló jogszabályokról van szó, amelyeket alkalmazni kell, ennyi lényegében, és van egy módosító a, az ötödik cikkkel ezt készítettük el, ezt már megvan ez a cikk már eddig is, mint már mondtam, de most részletekbe menően szabályozok a hulladékszállítást, és meghatározok a követelményeket azzal kapcsolatban, hogyan kell az ellenőrzést végezni tagállami szinten. Köszönöm szépen, Langendorf úr, az Európai Bizottság nevében, te ez? Valóban én a jelentést úgy készítettem elő, hogy tudomásul vettem a, a holland számvevőszék koordinálta auditját, és ezt követően vizsgáltam meg azt, vizsgáltok meg azt, hogy kire alkalmazható ez, hogyan alkalmazzák Hollandia, Bulgária, Bulgária Németország, Görögország, Írország, Szlovénia és Norvégia joghatóságai a helyzetet mértük fel, az adott helyzetet, és nagyon sok ajánlás szerepel ez alapján a jelentésben. Ezt követően az elő a, a régió bizottságának előadójával Antwerpenbe látogattunk, ott rendőrökkel találkoztunk, az, a flamand és a brüsszeli hulladéktársaságok képviselőivel találkoztunk, ez, és azokkal a szervezetekkel, amelyek a, a hulladék területén az illegalitásokat felderítik. Kilenc másodpercet kérek. Azt kell, hogy hangsúlyozzuk, hogy mi történik egy ilyen vizsgálat után. A rendőrség aki a, a vizsgálatot végezte, két gyanús szállítmányt határozott meg, egyik Németországból afrikai célral, a második teherautó az Angliából jött afrikai célba. Kockázatelemzést végeztek, és a két konténerben a következőket látták. Je ziet dus dat er in zo'n container uh, gewoon vrachtwagens zitten. Ez egy normál kis teherautónak nézett ki. Is de container... Ez pedig az Angliából jövő ö, konténer. En die containers die worden gewoon volgestopt met allerhand... És ez is uh, mindenféle uh, használt dolgokkal, hulladékkal, szemétel volt tele koel cool uh, element. Um, hűtőgépek, székek. Ja, de rapporteur van het comité van de regio's. A régió bizottságának előadója angol volt, és ott exkuzálta magát azért, hogy ez ráadásul Angliából jövő szállítmány volt. Gut, sauber. The, the power cable is cut. So, okay, in Germany, you know, this is way. So. Ik, ik uh, vond het de moeite om hangsúlyozni kell, hogy a valóság mindig erősebb és súlyosabb, mint ezek, amit képen látunk. Uh, aztán a jelentés előkészítése során kapcsolatba léptem a felügyeletel, aki nagyon elégedett a bizottsági javaslatákkal, és azt mondta, hogy talán még néhány dolgot hasznosnak tekinthetnének. Én öt elemre figyeltem. Az első tulajdonképpen az javító szándékkal sikerült az illegális transzpontok eredetének eh, megismeréséről, a második, hogy minimális számú fizikai eh, ellenőrzést kell végrehajtani, a harmadik elem az ellenőrzés a eredménye a lakosság számára hatékonyan hozzáférhető legyen, a következő, hogy a hatóságoknak eh, sokkal többet és nagyobb együttműködéssel kell a tagállamok között meghatározni, és a szövegbe definiáltam több kifejezést a 2008-as 98-as irányelv alapján a, sze, az, a hulladék fogalmát, és azt is, hogy mi az, hogy ellenőrzés. Az első dolog az illegális szállítások alapismeretei, alapvető ismeretei. Mindenki tudja a számövőszék koordinált vizsgálatából, hogy tulajdonképpen harmonizált jegyzőkönyvekre van szükség annak érdekében, hogy az adatokat, az adatokból a következtetéseket rögzítsük, összehasonlító táblázatokra van szükség a, a vámhatóságok és a, a hulladék feldolgozó hatóságok között, a hulladékszállítók között. Több információ kell ezen kívül arról, hogy miért és hogy hogyan büntetik a, a jogsértéseket a e téren, és különböző büntető ügyek elején, ahogy az esetén, ahogy az előző e, jelentésben is mondtuk, koordinációra van szükség. A következő minimális fizikai e, felügyvizsgálatra van szükség a hulladékszállítás, hulladékszállító járművek esetében megfelelő terv alapján, és ezeket minimális ellenőrzési szinten kell mégis tartani. A harmadik elem, amit módosítóként benyújtottam, az az, hogy nyilvánvaló a, a terv szükségessége. Tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és hogyha túlzottak vagyunk, akkor, vagy túlozni akarunk, akkor az emissziókereskedelmet is bevehetnénk, de én itt konkrétan, konkrétan egy módosítóban azt is kérem, hogy ne az operatív programokat befolyásolja mindez, hanem az, ahogy Dörzaszor mondja, egészen más dolgokat is, tehát mindenféle eredményeket a, a nyilvánosság számára előre kell tenni, a minőségi eredményeket, a, minőség, a vizsgálatok minőségi eredményét, a ezt a bizottság is hangsúlyozta, az ilyen jellegű publikus információ pozitív hatása lett. A negyedik módosítom célja, hogy több hat hatáskört biztosítsanak a különböző hatóságok számára. Egy, újra kell azt hiszem gondolni azt, hogy mit kell tenni. Vannak olyan szolgálatok, és vannak olyan tagállami jogszabályok e- egyek között Belgiumban is, amit nyilvánvalóan újra kell gondolni. A hatóságok valóban rendelkeznek ellenőrzési jogkörrel, de egy sor egyéb dolgot lehetne még ehhez hozzáfűzni, erre vonatkozóan tehát egy módosítót nyújtottam be, és ez tulajdonképpen túllép a bizottsági javaslaton. Végül pedig az együttműködés, ami alapvetően fontos, információt kell kapnunk a, az illegális szállítmányokra vonatkozóan, az irányokat, a tapasztalatot a hulladék szállítmányokról, a hulladék áramokról, a gazdasági szereplőkről mind ki kell cserélni van ugyan most információcsere, de ez adhok alapon történik csak. Amit eh, véletlenül annak szólunk, aki, eh, annak szólunk akit véletlenül eh, ismerünk a, a de úgy gondolom, hogy ez teljesen mindegy, hogy milyen rendszeren keresztül, a TSF rendszeren vagy másút, de jobban meg kell szervezni annak érdekében, hogy az információcsere folyamatos legyen és nagyon hatékony. Tehát ezért struktúrálni kell a, az e területen dolgozók azt mondták, hogy, hogy ez valóban fantasztikus lenne, nagyon jó lenne, ha a bizottság e, ez irányban elkötelezné magát. Ez tehát az az öt irányvonal, amire vonatkozóan én módosítok, amire a módosítóimat alapoztam. A komitológia eljárásban úgy gondolom, hogy kiigazítható ez a, a szöveg, az omnibus elképzelés alapján. Ami pedig a további eljárást illeti, most megpróbálom minél gyorsanban mindent elvégezni, ezért azt kérdezem, hogy nem lehetne december első hetében a módosító határidőt valahogy rögzíteni, mert jó lenne, hogyha az elő, a többi előadóval a decemberi Strasburgi héten találkozhatnék, és akkor januárban 22-23-án, január 22-23-án szavazhatnánk róla. A tanácssal is eh, tulajdonképpen egy irányban gondolunk, már eddig kétszer találkoztunk az elnökséggel és az elnökség vezetőjével, hogy megnézzük, hogy ha lehet, akkor még első olvazatban el tudjuk eh, fogadni. Ez remélem lehetséges majd. És akkor még ebben a, a ciklusban el tudnánk fogadni remélhetőleg a márciusi plenárison. Köszönöm. Vielen Dank, Bas Eichhaut, und dann steigen wir in die Runde. Köszönöm. Und, és utána az árnyék előadók következnek. Florenc úr. Ja, vielen Dank, äh, Bát. Köszönöm szépen, Bát Azt hiszem, jó javaslatot készítettél, a bizottság is a lehető legjobbat csinálta. Ilyen körülmények között ezzel nem fogok szembe menni, de egy dolgot szem előtt kell tartani. Ez egy tragédia tulajdonképpen, kimegyünk a tagállamokhoz, ott azt mondják a polgárok, hogy ne írjatok elő mindent, hogy mit csináljuk, mit ne csináljunk, stb és aztán a hulladék export ellenőrzésén megalapítjuk, hogy számos tagállamban, valószínűleg az én hazámban is a szükséges ellenőrzés egyszerűen hiányzik. Mi erre úgy reagálunk, hogy még nagyobb bürokráciát csinálunk. Nekem sincs jobb megoldásom, belátom, de azért szégyen, nem? Egyrészt Európában támadnak bennünket, hogy túl sok mindent írunk elő, másrészt a tagállamok még arra se képesek, hogy nyersanyagot, ez a gyermekeik nyersanyagot tulajdonképpen tisztességesen felhasználják. Elnök úr, már próbálkoztam bizottsági elnökként ezzel, nevezzük nevén a dolgokat. Mi egy kicsit ilyen nemes Rotary klub vagyunk, nem mondunk neveket. Én igenis azon országok nagyköveteit meghívnám, akik a leghanyagabbak. Persze nem jönnének el egy ilyen találkozóra, de igenis, ők semmit se tesznek, és minket arra kényszerítenek, hogy nagy, nagy, nagyobb bürokráciát csináljunk, és mi meg kimegyünk a választók közé, és ott elmeséljük szépen, hogy lesznek ellenőrzési listák, hogy tervek lesznek, erre személyzetet kell felállítani, erőforrásokat kell biztosítani, egyszerűen azért, mert a tagállamok nem csinálják meg a házi feladatukat. Nem. És igen, igen, meg vagyok lepve ilyenkor, hogy milyen türelemmel vagyunk, amikor a saját tagállamaink hanyagságát próbálgatjuk simogatással helyrehozni, kenegetéssel helyrehozni. Igenis, az állam és kormányfőknek ezzel ténylegesen foglalkozniuk kellene, hogy közösségi szinten eh, eldöntött dolgokat a tagállamok hajtsák végre. Azt gondolom az akció, amit csinálunk, az jó, de ez egy szégyen, mert kiskorúként kezeli a tagállamokat. Azt hiszem egyértelmű szavakat hallottunk, a következő Lubacseva kolléganő a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm ez a jelentés, amely a hulladékszállítással foglalkozik, jó példáját adja annak, hogy az Európai Unió valójában mit tesz a környezetvédelem területén. Világos, számunkra, hogy számos szabálytalan lépés történt a hulladékszállítás végrehajtása során, ami a százalékos becslést illeti. 25 és 50 százaléka a hulladékszállításnak olyan, hogy nem tesz eleget az előírásoknak. Ennek vannak a tényezői, például gazdasági tényezők, a hulladékot másodlagos nyersanyagnak tekintik, és mm, hogyha itt szabálytalanul járunk el, akkor senki se nyertes ennek. A második lépés a közegészségre gyakorolt hatás. Azt hiszem, meglehetősen világos, hogy a jelenlegi törvényi keret nem képes kezelni a problémát, amit ezek a szabálytalan szállítmányok jelentenek. Természetesen országról országra vizsgálva a kérdést, komoly különbségek vannak. Ezért van szükség a rendelet módosítására, plusz követelményeket állapítunk meg a hulladékszállítással kapcsolatban, amikor EU országok szállítanak harmadik államokba hulladékot. Ami a módosítókat illeti, és a bizottsági javaslatot, úgy gondolom, hogy tulajdonképpen gratulálnunk kell eh, az előadónak a jelentéshez. Támogatom nagy vonalakban, amit ír, de azt gondolom, hogy világosabbá kell tenni az eljárásokat, és ezzel egyetértünk, ami pedig a végcélt illeti a hulladék célját, eh, ezt is alaposabban kell monitorozni, figyelemmel kísérni és a közzététele az eljárásoknak szintén követelményként szerepel. Ezért ezt is üdvözöljük. És itt a kérdés az, hogy találnak-e szabálytalanságokat, és ha találnak ilyeneket, akkor a közvéleményt erről tájékoztatni kell. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy nagyon jó javaslat, és úgy vélem, hogy az Európai Bizottság delegált jogszabályokat is alkothat az elektronikus adat cserével kapcsolatban. És ennek vannak feltételei a felhatalmazáson alapuló jogszabályoknál természetesen. Úgy vélem, rendkívül fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk a tagállamok felelősségei, jogkörei és a bizottság jogkörei között a delegált aktusokon keresztül. Azt gondolom, hogy a jelentés maga kiegyensúlyozott, és a bizottsági javaslat is megfelelő, és biztosítani tudjuk, hogy tovább haladjunk és pontosítsuk egyes tételeket. A, a környezetvédelemmel kapcsolatban bizony, adott esetben listák is szerepelnek. Azt hiszem alaposan meg kell vizsgálni a jogkörök megosztását az érintett intézmények között. És ezt véglegesíteni kell, tisztázni kell. Ezért van az, hogy egyetértünk részben azzal, hogy a szükség van a módosításra a rendelet kapcsán. És itt érvényesíteni fogjuk a preferenciákat. Köszönöm szépen! Jan Gebárdi. Köszönöm szépen, elnök úr. valamennyien ismerjük a Szopránok című sorozatot, és a, a, ott azt mondta az egyik főhős mafiózó, hogy ő egy hulladékszállító, hulladékfeldolgozó menedzser, Hogyha megnézzük az itteni számokat, amiket a bizottság dokumentumában találunk, nagyjából 25%-a az összes szállítmánynak illegális, akkor azt kell, hogy mondjam, Tony Soprano, a, a, ugyan a színész nemrég meghalt, egy pár hónapja, ki őt játszotta, de van még Soprano bőven itt az Európai Unióban, és ezért fel kell lépnünk ellenük különböző okoknál fogva. Először is köszönöm szépen Bart Starsnak a kiváló jelentés, az Európai Bizottságnak is köszönöm a nagy munkát, a kiváló munkát, amit végeztek. Azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol egyetértünk azzal, hogy gyors következtetéseket kell levonni, hogy gyorsan alkossunk jobb törvényeket. Támogatom Bart Stász ambíciózus menetrendjét, és azt a kísérletét, hogy egy első olvasatban történő megállapodás szülessen eh, még a választások előtt jövőre. Egy fontos elem természetesen beszélünk az illegális tevékenységekről, a másik pedig az erőforrás hatékonyság, amire külön kéne itt figyelnünk. Nagyon fontos erőforrásokat szállítanak ki az Unióból, olyan, erő, olyan forrásokat, erőforrásokat, amelyekre nekünk is szükségünk van feltétlenül, és újra kéne hasznosítani őket. Teljesen támogatom Bart Stász, aki ezt összeköti a hulladékszállítást, az az idevágó irányelvet más irányelvekkel, és a 25-ös módosító erre hivatkozik, és, és ki kell tágítani, bővíteni azokat a területeket, ahol az ellenőrök tényleg ellenőrizni tudnak. Nem csak a szállítmányról van itt szó valójában, hanem a begyűjtést, a tárolást is és a szétválogatást, a szelekciót is. És azt gondolom, hogy a vállalatok 80%-a nem tartja be teljesen a szabályokat, és azt gondolom, itt azért van még feladat bőven. Ami az ellenőrzési tervek közétételét illeti egyetértek Florence úrral, aki csat... vigyázni kell természetesen a bürokráciával, Beszéltem egy néhány ellenőről, ők azok, akik őszintén szólva leginkább érintve vannak egy plusz bürokrácia miatt, de ők kérik, hogy tegyük közé az ellenőrzési terveket. Azt mondják, hogy szükség van a munkájuk során erre, amikor fellépnek az illegális szállítmányokkal szemben. Nem hiszem, hogy a bürokrácia túl problémát jelentene itt, hanem sokkal hatékonyabban tudunk fellépni. Sok mindent kellene még mondanom, és amit a bizottság, mások is, már Stasis mondott többek között, ö, utolsó pontként mondom tehát elnök úr, az egyik a whistleblowerek, a bejelentők pozíciója. Ez egy nagyon fura piac, hogy úgy mondjam és a bizottságtól kérdezem, hogy a whistleblowerek, a bejelentők kellő védelmet élveznek-e, hogyha az ágazaton belülről jönnek, vannak-e bizonyos garanciák számokra. Az utolsó pont pedig, amit felvetnék, itt a az ellenőrökről van szó. Meglehetősen sok a készpénzes tranzakció ezen a területen. Néhány tagállamban ezt megtiltották, nálam Hollandiában ezt nem tették meg, vagyis nagyon komoly mennyiségű készpénzes mozgás van. Ez megnehezíti az ellenőrök dolgát, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez ilyen meglehetősen nagy árnyékot vet rájuk, és átláthatatlaná teszi a dolgokat ez a készpénzes fizeték. Ez kérdés a bizottsághoz. Tud-e itt az Európai Unió valamit tenni annak érdekében, hogy, már, hogy meggyőzzük a tagállamokat például, hogy állítsák le a készpénzes fizetéseket, tranzakciókat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Anna Rosbach. Köszönöm szépen. Mi is szeretnénk megköszönni a bizottságnak a munkáját, és Stánc képviselőnek is a munkáját a csodálatos jelentésért, ugyanis itt egy olyan Európai Uniós jogszabályról van szó, ahol a bizottság javaslata jó irányba mutat, de azért vannak persze gyenge pontja is ennek a javaslatnak. Mire is gondolok? Például arra, hogy milyen hatalmas különbségek lehetnek a tagállamról tagállamról való megvalósításnak. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy hatékonyabbá tegyük az ellenőrzéseket, és ezek tényleg működőképessé váljanak. Számunkra rendkívül fontos az, hogy minél hamarabb a hulladék szállítás kérdését lezárjuk, és nem szabad ezeket exportálni az Európai Unióból, főként nem illegális módon. Fontos tehát azt is látni, hogy az illegális hulladék export gazdaságunkat, környezetünket és egészségünket is kockáztatja, kockára teszi, ugyanis itt ugye munkahelyteremtésről is van szó, és azért ez egy nagyon, nagyon aggasztó probléma. Ezen felül még úgy is gondoljuk, hogy figyelembe kell majd venni a szubszidiaritás elvét, és ezért rendkívül fontos az, hogy az Európai Bizottság delegált jogi aktusok formájában csak akkor lépjen fel, amikor erre tényleg szükség van. Köszönöm. Köszönöm Anna Rosbachnak. Most pedig az előadója szó Bart Stas. Eh, er er Köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy ugye itt eh, olyan kérdések eh, merültek fel a bizottsággal szembe, amelyekre jó lenne választ is kapni. Florence képviselőnek a következőket mondanám. A naming and shaming az újra mutogatása, a megnevezés tényleg problémás. Nem szabad neveket mutatnunk ebben a kérdésben. És az is nagyon fontos, hogy a tagállamokat listázzuk olyan értelemben, hogy hol vannak problémák, mely tagállamoknál vannak problémák. Ezen felül pedig fontos az is, hogy ezen tagállamokba levelet küldjünk az ottani delegációkra, hogy megértsük azt, hogy miért fontos számukra is, hogy betartsák a jogszabályt. Egyetértek egyébként florence ebben. A többi kérdésben pedig a következőket javaslom. Fontos, hogy nagyobb együttműködés és jobb együttműködés valósuljon meg a ellenőrző szervek között. Itt nem csak bürokratikus problémáról van szó, hiszen ugye nagyobb információ igénye is van a ellenőrző szerveknek, mert így tudnak csak jobban dolgozni a saját kollégáikkal együtt is. Itt le is zárnám, és aztán talán meghallgathatnánk az Európai Bizottságot is, hogy a feltett kérdésekre milyen választ ad. Bizottság, ha kívánja. Or trying to say something about these specific questions. Mielőtt ezen kérdésekre válaszolok, engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam magát a jelentést. Nekünk tetszik az, hogy A legalapvetőbb javaslataink továbbra is szerepelnek a javaslatban, és fontos az is, hogy azt lássuk, hogy itt alapvető, egy minimális számát a feltételeknek meg kell, hogy ö, állapítsuk, és ezt ezeket a követelményeket kötelező elemekhez kell kötni. Márpedig ez nem opcionális. Ez számunkra nagyon fontos, és úgy gondoljuk, hogy ennek szerepelnie kell a jelentésben is. Fontos ezen kívül az is, hogy nyilvánossá tegyük ezeket a kérdéseket, és jó lenne a bevált gyakorlatokat kicserélni, ugyanis itt különböző inspekciós elemeket javasolnak az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, tehát ezeket a jó gyakorlatokat kellene egymással megosztaniuk a tagállamoknak és beépíteni a rendszereikbe. Ez nagyon jó lenne. Ezen kívül A whistleblower kérdése, nem hiszem, hogy ezt ebben a jogszabályban kellene kezelni ezt a problémát, és ugyanakkor a öm, készpénzes tranzakciókra vonatkozólag is ugyanezt tudom elmondani, de lehet, hogy ez nem olyan nagyon könnyű ö, kérdés legalábbis ennek a jogszabálynak a keretében. Köszönöm. Köszönöm ezzel az eszmecsere végére értünk. December 3-a 12 óra a módosítók határideje. Január 22-23-án szavazunk a bizottságban erről, aztán március áprilisban a plenárison foglalkozunk a jelentéssel. 2014-ben persze. A hatodik napi rendi pont következik. Keresem is a felelősét, az előadóját. Gut, es geht weiter mit den Gebühren in Sachen EMA Pharmacovigilance. Jó, hát akkor az EMA a téma, meg is érkezett az előadónk, Linda McEwen aki elsőként kapja meg a szót. Parancsolj, Linda. Um, thank you, Chair. Sorry for being outside. Elnézést, nem voltam itt. Nagyon sok dolog történik, és ugye mindig megpróbáljuk a jogalkotást megvalósítani, de ugyanakkor ide-oda szaladgálunk. Nos, hát itt a módosításokról szeretnék most beszélni. A bizottságnak is elmondtam, hogy ez egy egyszerű dolog. Mindenki egyetért ebben. És most tessék, itt van a parlamentben több mint száz módosítás. És a tanácsban is vitatkoznak rajta. És mégis kiderül, hogy mégsem olyan egyszerű ez az eset. Reggel, ma reggel beszélgethetünk ezekről a módosításokról. A legtöbb kolléga egyébként itt van, vagy mások nincsenek itt, hogy elmondják, hogy mit is szeretnének. és itt azért vannak félreértések is a kulcs kérdésekkel kapcsolatban. Itt a homeopátiás, illetve növényi eredetű gyógyszerekről is szó van. Ezeket ki akarják egyesek venni az egész jogszabályból, és ezért lenne jó az, hogyha a bizottság elmagyarázná, hogy pontosan mi is a hatáskör ennek a jogszabálynak, mi a célja a jogszabálynak. itt a nem bejelentett, vagy nem regisztrált homeopati, homeopátiás, illetve növényi alapú gyógyszerekről van elsősorban szó. Akkor, amikor a cégek egy teljes engedélyezési eljáráson, gyógyszeripari engedélyezési eljáráson kívánnak átesni, az teljesen más hatáskör alá tartozik, mint amikor öngyógyító szerekről beszélünk. Nézzük a homeopátiás készítményeket. A PSUR-re vonatkozó költségek, amelyeket a gyógyszercégek vagy a homeopátiás készítményeket előállító cégek kérhetnek. Aztán vannak ugye itt biztonsági vizsgálatok, és vannak olyan cégek, amelyek díjazást szeretnének meghatározni egységesen. De hogyha PSUR alá tartozik egy növényeredetű szer, de ez nem túl gyakran történik egyébként meg, nem értem, hogy miért is ne kellene fizetne. Hiszen ezek nem neutrális vagy semleges anyagok, hát azért vannak benne hatóanyagok, és ezért fontos az, hogy biztonságilag is bevizsgálják őket. A 40-es, illetve 42-es módosítás a PSUAR díjazáshoz kapcsolódóan valósul meg. Most akkor ezt kinek kell kifizetnie? A gyógyszeripari cégnek, vagy kinek? Ezt kérem, hogy a bizottság erre válaszoljon. Vannak itt olyan módosítások is, amelyek kivételt biztosítanak a homeopátiás szerek egyes részeire, Úgyhogy azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy ő mit gondol erről, hogy ez indokolt-e vagy sem? a homeopátiás, illetve növényi eredetű szereknek a mellékhatásokkal kapcsolatos, tehát a mellékhatásait kell megvizsgálni. A generikus gyógyszerekkel kapcsolatban Ugye már beszéltünk erre, erről. A PSUR-t csak külön kérésre, kérvényre kell megtenniük. A bizottság ezzel kapcsolatban egy 20%-os éves költségcsökkentést engedélyezne, Rót Bérent asszony és Michel Uvázi és erre utaltak. A kikalkulált éves díjak különböző adatbázisok alapján kerülnek meghatározásra. Az a hatóanyagokkal kapcsolatban történik tehát ez a meghatározás, ezekre alapozva. Úgyhogy a generikus gyógyszeréknek logikusan kevesebbet kell fizetniük. De ugyanakkor ugye kiterjesztjük a hatáskörét is az éves díjszabásnak, az ICT-vel kapcsolatban. És az EMA-nak feladatokat adtunk akkor, amikor a gyógyszeripari rendeletről beszéltünk. Tehát itt tulajdonképpen megkettőződik a, gyó, a munka. Az EMA a legáltalánosabb hatóanyagokkal foglalkozik, és a generikus gyógyszerek éves díjszabása csökkenne, tehát ez kevesebb lenne a PSUR letét szintén csökkenne. Vannak újfajta ö, díjszabás csökkentések is. A tíz éve már a piacon lévő ö, termékekről beszélünk. Mit tud ezzel kapcsolatban a bizottság mondani? Ez megoldható-e? ez járható út-e. Bizonyos kollégák a nehézségekkel küzdő cégek számára is ö, kedvezményeket kérnek. Ez ö, nem tudom, hogy mennyire megvalósítható, nem tudom, hogy az EMA milyen alapon dönt majd arról, hogy milyen fajta nehézségekkel küzd egy cég, vagy alapvetően küzde nehézségekkel. Úgyhogy egyáltalán nem vagyok meggyőződve erről. És hát azért ne felejtsük el, hogy ez az egész munka, ez pénzbe fog kerülni. Hogyha mindenki kedvezményt kap, akkor alapvetően föl kell menjen az alapösszeg, mert azért pénzre szükség van, hiszen költségei is lesznek az adatbázisok felállításának, a monitorozásnak, és pont ezt kérjük egyébként a jogszabályban is. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság elmagyarázná, hogy milyen, módon, milyen kivételeket vagy kedvezményeket tervez, és ezeket hogyan akarja megvalósítani. Aztán a tagállami fizetések. Bizonyos kollégák azzal kapcsolatban is feltettek kérdéseket, hogy a kó milyen díj, ellenjavadalmazást fognak kapni. Erre gondolta a bizottság? De egyesek azt mondják, hogy túl magas a raportőrök és kóraportőrök díjazása, itt a PSUR-re kell alapvetően gondolni, tehát ezzel összhangban kell meghatározni a díjszabásokat. Vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy túl alacsony a díjszabás, különbözőek egyébként itt a díjszabások, Hollandiában például úgy tűnik, hogy duplája ez a díjszabása az Egyesült Királyságbeli díjaknak. Most nem tudom, hogy erről mit gondol a bizottság, hogy miért vannak különböző díjazások, és ez megvalósítható-e hosszú távon. Arról is szó esett, hogy a nemzeti ügynökségek átláthatóvá kell, hogy tegyék a rendszert, ki mennyit fizet, ugyanis lehet, hogy ha általány lenne, akkor máshogy alakulna a helyzet. De nem tudom, hogy nem csinálunk-e túl nagy hűhót az egészből, és ugyanakkor még áthatatlan, átláthatatlanabbá tesszük a helyzetet. Hatalmasak ugyanis a különbségek, ez egészen meglepő, és igazából nem is a leg úgymond szegényebb vagy alacsonyabb munkaerő költségű országokban alacsonyabbak a költségek. Ez sokszor egyáltalán nem így van. Tehát talán a bizottság ezzel kapcsolatban kommentálhatná a helyzetet. Van itt egy másik aggály is az ösztönző hatások beépítése. Ugye bizonyos országokban voltak botrányok, az ott működő gyógyszerbiztonsági ügynökségekkel kapcsolatban, és elképzelhető, hogy, a tagállam, hogy ezek a tagállamok csak még tovább bonyolítják a helyzetet. Nem akarunk egy olyan helyzetbe kerülni, ahol a tagállamok attól félnek, hogy túl sokba fog kerülni nekik az ellenőrző rendszer, és ezzel a közbiztonságot, az egész közegészségügyet kockára teszik az 52-es módosítás ebbe az irányba mutat, tehát hogy a tagállamok önkéntesen vesznek-e részt a költségek megfizetésében, vagy sem. Tehát ez egy fontos jelzés. Nos, erről nem tudom, mit gondol a bizottság. A raportőrök és kóraportőrök elméletileg nem az adott tagállamból kellene, hogy származzanak ugyanis, de ugyanakkor ez nem túl gyakorlatias megközelítés, hiszen az adott gyógyszerről abban a tagállamban áll legtöbb információ jel, ö, rendelkezése, ahol azt gyártják. És erről mit gondol a bizottság? nagyon sokszor úgy tűnik, hogy bizonyos tagállamok úgy gondolják, hogy itt nem pusztán jogalkotási eszközökre van szüksége a helyzet megoldására. Aztán a bírságok azon cégek számára, amelyek kis- és középvállalkozásnak jelentik be magukat, holott nem azok. A bizottság 10%-os bírságot állapít meg, mások 15%-ot kérnek. Tudom, hogy itt vannak ezzel kapcsolatban regionális különbségek is, Sokszor maguk a kis és középvállalkozások azt a tanácsot, azt a jogi tanácsot követik, amely úgy hangzott el, hogy kis és középvállalkozásnak jelentsék be magukat. Nos, hát ezek lettek volna a kérdéseim. Az FPI-tól, illetve az EGA-től érkeznek még kérdések. Ezek ismert cégek, itt a 80-as, 78-as és 79-es módosításokról kérem, hogy foglaljon állást a bizottság, a közétételi kötelezettségektől, és így tovább. Az EMA ugye részesül EU-s költségvetésből, úgyhogy ebből a szempontból nem értem ennek a módosításnak az értelmét, ezt át kellene gondolni. Ugyanis, hogyha a végén aztán meggondoljuk azt, hogy kinek kell a költségeket viselni, és így tovább, és akkor a végén azt mondjuk, hogy na majd az EU költségvetéséből finanszírozunk mindezt, hát akkor nem túl értelmes ez a megközelítés. Több mint száz módosítás érkezett be. Én remélem, hogy a bizottsággal együtt megfelelő javaslatokat tudunk majd kidolgozni az EMA-val kapcsolatban, illetve az EMA szerepével kapcsolatban. De a legfőbb dolog ugye a gyógyszerbiztonság. Tehát ezt kell szem előtt tartani, nem szabad kockára tenni a biztonságot, az egészségügyi biztonságot. És ezt kell figyelembe venni a költségek megfizetésével is. Köszönöm szépen. És akkor most a kapcsolat tartóknak, Dagmar Béten, eh, Bérenek adom meg a szót, mint mindig. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm, Mátiász, ha lehet, akkor néhány megjegyzéssel kezdeném, és eh, tisztáznék néhány félreértést. Először is egy elvi kérdés. Linda eh, Konstantasszony módosítására és a 102-esre eh, utalt. Én ezt nem úgy olvastam, hogy annak a, ez EU forrásokból kell jönni, nem az állami pénzek. A farmakovigilancia vajon, ugye ez a kérdés, olyan feladat-e, amelyet csak az iparnak kell megfizetnie. És hogyha a betegbiztonságot ugye nem csak, hogy központosított, hanem nemzeti szinten is engedélyezett, ha azt mondjuk, hogy ez csak az ágazatnak a feladata, akkor nem fogom tudni elfogadni, mert már korán jelzéseket látni, ami begyűjteni dolgokat. Ez az a tagállam egészségügyi rendszerének a feladata. És az, hogy ott tartunk, ahol most tartunk, az amiatt van, mert a, az elmúlt évtizedekben a tagállamok nem csinálták rendben a dolgokat. Nem volt megfelelő, megfelelően összekapcsolt adatbázis, túl telt, hosszú időbe telt, amíg európai szinten a jogszabályok megszülettek, és én nagyon sokat gondolkoztam erről, hogy egy ilyen privilegizált ágazattal nem igazolhatóan bánunk. A közegészségügy állami kérdés. Nem igazán vagyok ebben most már biztos, hogyha folyamatosan köveket dobunk a vízbe, akkor annak előbb-utóbb hatása lesz. McLean, Linda McEvans mondta, hogy vajon ösztönözzük-e vagy van-e refinanszírozás a nemzeti rendszerekben, és ez a döntő pont. Ez az tulajdonképpen, amiről minden szó, az, hogy valaki előadó-e, vagy pénzek vannak, hogyan választjuk külön a díjakat, és ez csak egy picit darabja ennek a mozaiknak. A tagállamok hatóságai, a vezetőtestületek hónapról hónapra holland vezetés meg mások vezetése mellett azért dolgoznak, hogy az európai költségvetésből még több pénzt kapjanak. És miért? Azért, hogy önmagukat újra finanszírozzák, mert attól félnek, hogy rájönnek arra, hogy túl kevés a, pénzük. Persze együtt tudok érezni a nemzeti hatóságokat, német, hollanda vagy bármivel, de nem látom semmi többletértéket annak, hogyha összehasonlításokat végezzük. Nézzünk vissza a múltba. Ha megnézzük, hogy milyen minősége van milyen minőségű volt a, a gyógyszeri, nem a farmakovigilancia, a gyógyszerészeti normál jogszabályok előkészítése milyen minőségű volt, ahol pályázat volt, jelentés volt a bizottság számára. Ha itt megnézzük a minőséget, akkor az jelentősen eltér, és kétlem, hogy az EMA ezt nyilvánosan el tudná -e mondani. De magánalapon persze mondják, hogy jó, vannak jó, nagyon jó jelentések, és vannak olyanok, amelyeket nem, tudjuk, nem tudnánk használni, hogyha nem kellene órákon vagy heteken át átdolgozni. Akkor minek fizessünk nekik? Nem is ismertjük gyakran a nyelvezetet. Miért fizessünk a rossz minőségért? És ez az oka annak, hogy én azt látom, hogy a tagállamok újra nem akarják állami, szint, tehát állami szintre akarják vinni a finanszírozást, de akarnak valamit cserébe is kapni. És itt talán nyomást lehet gyakorolnunk a Nemzeti Ügynökségek Szövetségének, ahogy hívják magukat. Ez egy ö, ö, brutálisan mondom, de mégiscsak egyfajta ö, nem megengedett tevékenységek tára, hiszen olyan díjakon ülnek, amikkel saját magukat finanszírozzák. Úgyhogy ez persze összefügg azzal, hogy vajon egy tagállam előadó legyen-e akkor, amikor utalásokat végez. Ugye voltak hónapról hónapra ilyen díjak, és például tudjuk, hogy a különböző anyagoknak mellékhatásai lehetnek, mint a, a fogamzásgátló tabletáknak is vannak, de most az EMA-hoz utaltuk ezt a kérdést, és ez most így igazolható? Vagy pedig úgy, ahogy Linda mondja, hogy egy, egy nemzeti hatóság a felelősséget el akarja magától hárítani. Nem lehet, hogy az átutalás ugyanakkor felelősség megvonást is jelent, mert akkor nagyon egyszerű előadókat egyszerűen csak kinevezgetni. Az EMA persze azt mondja, hogy ke a tagállami tudásra is szükségünk van. Hát ez azért felháborít. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha azt a tagállam, amely jelez akkor, akkor nem kell, hogy a jelez és az előadót adja, akkor nem kell az adatokat átadnia? Ez, ezt nem fogadom, ez sem az igazgatójától, sem a helyettesétől. Azt szeretném hallani, hogy az a tagállam, amely átula, átutalja az ügyet, az ne legyen előadó. Ez világos. Hogyha nem adja meg nekem a, a szükséges adatokat a tagállam, na hát azért ez nem komoly, ezt, ezt nem mondhatja senki és akkor a díjak, a, a, úgy gondolom, hogy ezeket egy kicsit magasra rakja a javaslat, a Linda és mások is ezt egy picit másként határozza meg. Nem képtelem, hogy bizonyos százalékot kapjanak meg a, a, be, a beterjesztések utáni díjakból, de azért tudni akarják, azt akarom tudni, hogy mi lesz utána. Tehát mi az, amit kapnak cserébe? Nekem is van egy olyan módosításom, amit majd felhasznál, hogy a szövegeik felhasználható, vagy használható nyelven használható verzióban legyen. Mert hogyha ők kiadnak egy dokumentumot, akkor mindig valami másból kell dolgozni, és ennek semmi értelme nincsen. Egyszerűen ez az eldok kapok dolog. Legalábbis néhány tagállam egyelőre csak úgy gondolja, hogy ő csak kapjon ebből. És ez a fajta hozzáállás, hogy az EMA és mindenki más, aki az európai költségvetéshez hozzáfér, csak ezt meg akarja fejni. Tehénnek tekintik a, az európai költségvetést, amit meg akarnak fejni, úgyhogy a nemzeti hatásokat szerintem teljesen sokkal szigorúban kellene nyomon követni. Van néhány módosítom nekem is, amire Linda utalt. Egyetértek, a generikus termékek lesznek a beterjesztéseknek a tárgyai a jövőben, mert mindig is régebb óta vannak piacon, és nagyon gyakran már lejár az engedélyük, és úgy gondolom, hogy az, hogy itt privilegizált helyzetet adjunk bárminek, vagy bárkinek, az igazolhatatlan. Egyébként Linda módosítóival egyetértek, némileg színesíteném a képet a saját módosításommal, például a tisztességes csere. Tudom, hogy az elmának szükség van a pénzre, a munka elvégzéséhez, és fontos a munkája. Nem kérdőjelezem meg az éves díjat, de úgy, gondol, úgy gondolom, hogy meg lehet nézni azonban, hogy mi, mennyi munkát végeznek. -e. Persze fontos a kutatás, és azt biztosítani kell, hogy az ágazat tud mentesítse ettől. És van néhány olyan módosító, amit Pálanov asszony és mások is benyújtottak, amivel azt akarjuk elérni, hogy a tagállamok ne kétszer vessék ki a díjat az európai rendszer, e, mert ugye, e, és a tagállami e, fizetések, és nem egészen világos még, hogy ezt hogyan akarja megoldani, hiszen ez még egy létező probléma. Van még néhány technikai jellegű pont is, ahol majd administratív terhet szeretnék az ügynökségről letenni. Tudom enda, hogy a 76-os módosított megkérdőjelezted, és szeretnéd, hogy rákényszerítsd az ágazatot, hogy vigyék, vegyék, tisztázzák azt, hogy mikor fizetnek az emának. Ez nagyjából a 76-os módosított 11-es székre. A 87-es módosítommal is én azt akarom tisztázni, hogy az, általány, az éves általánydíjat ne vezessük be akkor, amikor egy működő rendszer van már, és legalábbis néhány hónap, mondjuk hat hónap múltán ez már elindulhat. Az EMA-nál rákérdeztem, és ezt is abszolút megfog, megvalósíthatónak tartják, racionálisnak. A 111-es, a díjcsökkentés, a megalapozott gyógyszerek esetében. Nos, ennél is úgy gondolom, hogy amiről beszélünk, az 80%-ban igazából nem kerül beterjesztésre, és hogyha valódi szolgáltatásokra gondolunk, akkor az általánydíj a nagyon kis vállalatok számára olyan teher lenne, ami elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, Dagmar Ruth Bérenne. És akkor most az árnyék előadóknak adom meg először Pilára Júzónak a szót, majd Parvanova asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm szívből az előadónak a kiváló munkát, és köszönöm Rodbéren asszonynak is a magyarázatokat. A javaslat kapcsán én magam is több módosító indítványt eh, nyújtottam be Parvanov és eh, Kostet együtt, mert van néhány olyan konkrét elem, amelyeket még konkrétabban kellene megfogalmaznunk. Fontos, hogy a díjakat eh, világosan meghatározzuk, hogy világosan meghatározzuk, hogy milyen hatáskörei vannak, és mire kapja a forrásokat és azt is, hogy milyen jogkörei maradnak a tagállamoknak. Úgy gondolom, hogy mind az előadó, mind a tagállamok által megnevezett munkatársaknak természetesen a munkáért díjat kell kapniuk. Az ügynökségnek pedig igazolni kell tudni azt, hogy mit végez. A munkát persze mindig láthatóvá kell tenni. A generikus termékekkel kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy a 20%-os csökkentésre szükség van. A végleges arányra vonatkozóan. Az árnyékeladó és az előadó is még majd erről tárgyal, és úgy gondolom, hogy lesz mód arra, hogy részleteket megbeszéljük. Köszönöm. Parvanova asszony, majd Janakudakis asszony. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Lindának és a kollégáknak, akik együtt működtek. A közös munkánk rendkívül fontos, hiszen átlátható, hatékony rendszert szeretnénk kialakítani a díjak esetében, hogy a farmakológiai rendszer jól működjön. Így néhány konkrét pontot szeretnék felvetni először, és az engedélyezési hatóság. Először is tisztázni kell, hogy ki rendelkezik jogkörrel, hogy megfelelő díjat lehessen kivetni a tagállamok szintjén. Az Európai Bizottság közleményében ez szerepel a gyógyászati termékek esetében, és ezt szerepeltetni fogjuk itt ebben a jogalkotási feladatban, és üdvözlöm Linda jelentését a díjazási egységek kapcsán, és, és mindenképpen számos kolléga egyetért ezzel, azt látom, és ez természetesen megelőzi a problémákat, hiszen hogyha különböző neveket adnának ezeknek, akkor itt ez nehézségeket jelenthetne. Aztán vannak következményei annak, hogy egy egy passz jelentést kell készíteni, és az egész, ami átfogja az egész folyamatot nemzeti szinten, és másrészt pedig azt hiszem ez egy fontos eredmény, hogy egy második tanúsítványozásra nincsen szükség, ami az általányt illeti. A biztonsági profilt megfelelő módon kell kialakítani és az eredmény az kell, hogy legyen, hogy ez kisebb munkát jelent az ügynökségek számára, ezért az általányi mindenképpen előnyös, és ezzel átláthatóságot teremtünk, és szerintem ezt alkalmazni kell az összes gyógyászati termék, vagy gyógyszerre, amelyek engedélyet kaptak a, közösség, a legalább tíz évre az európai közösségben nagyon fontos az ALDE számára a díjazás. Feltétlenül szükség van arra, hogy nagyobb átláthatóság alakuljon ki ezen a területen. Az első értékelő jelentés, amit az EMA készít majd, ezt a bizottságnak, a tanácsnak, az EGSZB-nek, a parlamentnek és a számvevőszéknek kell benyújtani, és a tagállamoknak is, és ez, tart, ez egy éves jelentés, és ez, mm, szerintem a fontos információkat tartalmaz majd az irány mutatások pedig, amit a bizottság közzétett, ha szükséges, akkor rámutat a, heted, a 75-ös cikk tartalmára, ami pedig a módosításokat illeti. Itt egy átlátható értékelésre van szükség az ügynökség költségevel kapcsolatban. Ezt a 9. cikk tartalmazza, a monitoring az inflációs kvótát vizsgálja, a 15. cikk 4. bekezdése szerint meggyőződésem egyébként, hogy közös erőfeszítéseink segítségével a bizottság javaslatával mindenképpen megfelelő formát tudunk kialakítani az egyszerűség és a az átláthatóság érdekében, és örülök, hogy Lindával tovább dolgozunk. Abban bízom, hogy erős pozíciót alakítunk ki a plenárisra. Most pedig Marina Janakudakis a, bizot, a, az ECR nevében. Itt a Pandora szellencéjét nyitjuk ki szerintem. Egyetértek azzal, ami itt a bizottság kérdéseire született reakcióként. Az egyik dolog azonban, amit Dagmar is mondott a korábbiakban, és elkezdtem gondolkodni azon, az, e, az, az előadók, akik a tagállami szinten vannak, és e, és a, meg kell osztani természetesen az információkat, ez teljesen észszerű, de ennek van egy költsége, hogyha a tagállamok együttműködnek eh, ezekkel, hogyha, hogyha van egy költsége a tagállam számára, akkor ezt kezelni kell. És az egyik dolog, amit korábban elmondtak, eh, és amire rákérdeztek, milyen, milyen jogköre van az EMA-nak és a tagállamnak, és itt két különböző oldalról közelítjük a kérdést. Azt gondolom, hogy nem szabadna tönkretenni az ágazatot és itt van, hogy tud egy tagállam mindent ellenőrizni, ezt nem látom igazából, nem tud teljes mértékben felelősséget vállalni, ezért talán érdemes lenne ezen elbeszélgetni. Nagyon érdekes volt a módosító a nehézségek kapcsán, és sejtem, hogy miért került erre sor, hiszen megpróbálják megvédeni a saját ágazatokat de vannak kérdéseim ezzel kapcsolatban, amikre választ keresünk. És sok szerencsét kívánok a kompromisszumok megtalálásában. Köszönöm szépen, ezzel végére értünk az első körnek, és a bizottságnak adom meg a szót. Thank you very much, sir. Thank you very much for... Köszönöm szépen a kommentárokat, a megjegyzéseket itt a vitában és a módosítókat is. Megmutatkozik, hogy mennyire nehéz ez a javaslat. Ezzel mi is szembesültünk egyébként a konzultációk a során, a nyilvános konzultációk során, a közmegbeszélések során láttuk, hogy milyen fontos kérdések merülnek itt fel, és igyekeztünk erre reflektálni, és hát a tanácsnál is még folynak a tárgyalások. Kezdjük most a díjakat, hiszen finanszírozni kell a rendszert a mi javaslatunkban a díjaknál abból indultunk ki, ez egyébként a, a farmakovigilanciai jogot elfogadták, és akkor az a döntés született, hogy diakon keresztül kell ezt finanszírozni. Úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatáson keresztül lehet a diakat beszedni. Ez egyébként összhangban van a jelenlegi helyzettel, amit ügynökségeknél alkalmazunk, és az EU költségvetésének jelenlegi korlátait is figyelembe vettük, amikor úgy gondoltuk, hogy ezt a fajta finanszírozást kell alkalmazni. Persze nagyon fontos kérdés, hogy hogy más honnan, honnan lehetne finanszírozni ezt a rendszert, az egyéb költségek, amik még felmerülnek, azokhoz is pénzre van szükség, ezt a tagállamoktól szedjük be, tehát nagyon fontos módosító volt a viták során, ez a díjazási egységek kérdése volt, a tisztesség kedvéért ezeket alapvetően kell megoldani méghozzá úgy, hogy az egyes cégek fizessék e, a termékek száma alapján és a piaci jelenlét alapján. Tényleg e, e, ez minden termék vonatkozásából fontos. Azt gondoljuk, hogy meg kell említeni a nevét a terméknek, de itt a 2001 per 83-as előírás kellene alkalmazni. Ez oda vezet, szerintem ezt még meg kell vizsgálnunk, hogy az erre való hivatkozással mit tudunk kezdeni, aztán ezt kell látni, itt egy olyan entitásról van szó, olyan aki konkrétan az engedélyezést teszi nemzeti szinten. Ami a különböző díjakat illeti, a beterjesztési díjakat, amit na, egy megfelelő eljárást kell alkalmaznunk, hiszen nagyszámú termékről van szó, ahol a költségek lényegesen magasabbak, mint az átlagos költségek. A tagállamok és a díjakat is figyelembe kell venni, amikor a díjakat megalapítjuk. Tehát ez a legmagasabb szám természetesen a termékeknél itt fordul elő. A másik téma a magasabb díjaknál úgy gondoljuk, hogy hogy egy-két market piaci hatóság foglalkozik ezzel. Minden egyes cég ez ne, gazdasági nehézségek jelentkezhetnek, ha túl magasan állapítjuk meg a díjakat. Ez nagyon fontos. Végül pedig az beterjesztéseket illetően itt nem eh, a tagállamokra nézve eh, megfelelő eljárásokat kell kialakítani. Nem szabad büntetni természetesen az ilyen beterjesztéseket, ez egy adott helyzetet igyekszik kezelni a tagállamra nézve. El kell dönteni, hogy a beterjesztéseket elindítjuk-e, vagy nem. Uh, we also discussed... És megbeszéltük amit már mások is visszaigazoltak hogy látjuk a javulást a helyzetben, és úgy gondoljuk, hogy és az beterjesztéseket, ha nagy számban keletkeznek, akkor ezt kezelni kell, ez egy fontos lépés lesz. Természetesen korlátozott számú ügynökség van ezen a területen, és hogyha új ügynökség jön hozzá, akkor ezt látni kell. Abban bízunk, tehát, hogy itt tovább tudunk lépni a jogalkotás területén. És haladunk. A PSUR díjak esetében azt gondoljuk, hogy itt egy arányos megoldásra van szükség. 19 ezer eurót számoltunk ki, átlagos költségeket az EMA és a tagállamok között megosztva, és egy hatásvizsgálatot is készítettünk, hogy az EMA-nál milyen költségek keletkeznek ezzel kapcsolatban. 30% és 70% a megosztása az EMA és a tagállamok között, amikor a költségekről van szó. Azt gondoljuk, hogy 600 ilyen külön PSUR jelentés van, és itt az EMA aránya lényegesen magasabb, mint a beterjesztéseknél. Ami az éves általánydíjat jelenti, nem gondoljuk, hogy mielőtt az Vigilance működni kezd, Eudra Vigilance működni kezd, nem szabad ezt teljes mértékben bevezetni, hiszen megfelelő rendszerre van szükség ehhez. Hm. Tudom, persze vannak más hírek ezzel kapcsolatban, vagy más javaslatok is, de ezt tisztáznunk kell szerintem. Július 1-ről szoktunk beszélni, talán ez lenne az optimális dátum, de hát meglátjuk majd a további alakulását a helyzetnek. A delegált jogszabályok, jogi aktusok, ez egy fontos lépés, és ezt a tanács szintjén is újra tárgyaljuk. Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy mennyire fontos, hogy rugalmasak legyünk, az éves díjaknál is, már csak amiatt is, mert a rendszer most kezd el működni, és a paramétereket még finomítani lehet azt gondoljuk, hogy persze az elején meg tudjuk ezt csinálni, de kiigazításokra nyilvánvalóan szükség lesz, hiszen alkalmazkodni kell a díjazási egységek számához, majd illetve a költségekhez, amelyeket kalkulálunk. Aztán voltak nagyon részletekbe menő kérdések, hogy gondolják, akkor írásban további válaszokat adunk majd a részletkérdésekre. Mivel látom, hogy az idő is azért gyorsan múlik, egy nagyon fontos kérdés a gyógynövények és a homeopatikai eszközök esetét. Itt vannak természetesen megfelelő reakciók, mellékhatások, náluk is előfordulhatnak, tehát van egyfajta biztonsági aggály ebben az összefüggésben. Nehéz ezt itt megállapítani, mert a jelenlegi Judra Vigilance adatbázis nem e, vizsgálja az engedélyjezés e, címét, de figyelembe véve az EMA véleményét, e, itt a gyógynövények hatóanyagait, itt szükség van PSUR-re, engedélyekre szükség van 2016-ban és 2018-ban. Homeopátiai hatóanyagoknál ez nem így van. Ami a generikumokat illeti, megvizsgáltuk az idevágó jogot a pészőerek kapcsán, az egyes értékelés, engedélyezés érdekében pillanatnyilag a generikumok 10-15 százalékban játszanak szerepet legalább, ami a mellékhatásokat illeti, az EU Vigilance adatbázis szerint itt megint csak azt kell, hogy mondjam, az EMA pillanatnyilag nem tudja ezt minősíteni, nem tudja felmérni, hogy milyen mellékhatások keletkeznek a generikus szerek miatt. 2012-re az EMA úgy számol, hogy 70 ezer mellékhatás van az, amiről információval bírnak az Eldra Vigilance, de ami nemzeti szinten engedélyezett termékeknél is előfordulhat, egy ilyen több mint 2000-rel számolnak. Ezért megfelelő eljárásra van szükség, hogy ezt jobban fel tudjuk mérni. Hmm, ami a rossz nyilatkozatokat illeti a kis és középvállalatok esetében, a problémát ismerjük, itt a definíció kérdés, amire felmerül, mit, mikortól számít valami kis és középvállalatnak, most dolgozunk ezen, hogy ezt pontosabban meghatározzuk. Ezek általában nemzeti engedélyezés alá tartoznak. Fontos, hogy meghatározzuk, hogy ez hogyan történjék, mi tartozik ide. De természetesen itt még módosítókra számítunk. A fizetése a társelőadóknak ez adott, a kérdést ismerjük. Meglehetősen fontos a tanács előtt is, hogy ezt tisztázzuk. A kérdés most persze az, hogy arányosan hogyan tudjuk megemelni ezt a díjat. Valóban ez a helyzet, amikor a költségek kivetéséről beszéltünk, amikor a nemzeti költségvetések kerülnek szóba, akkor azt kell, hogy mondjam, nehéz az ügynökséget összehasonlítani, nehéz az ár megállapításba itt belemenni. És meg, ez már most mutatja, hogy milyen nehézségek lesznek majd, amikor a következő szakaszba vágunk bele a jogalkotás során amikor a díjakat kell megállapítani, itt szorosabban kell együttműködni, sokkal szorosabban a nemzeti ügynökségekkel, jobban meg kell érteni az egyes műveletek költségeit. Ami az EMA jelentéseit illeti, a tevékenységéről ezt átláthatóvá kell tenni. Pillanatnyilag azt látjuk, hogy az éves jelentések működnek, ezt tudja a parlament is természetesen. A kérdés most az, hogy többet kellett tenni, több ismeretre van-e szükség, és az esetleges információk előnyei, másrészt a plusz bürokratikus teher. Ez az, amit meg kell nézni, és amikor, a, mielőtt a végleges döntést meghozzuk ebben az ügyben. Nos, ez lett volna az, amit általában szerettem volna elmondani a konkrét információkat a százalékokkal, a költségekkel kapcsolatban el fogjuk küldeni írásban. Köszönöm szépen. Linda meg Evan az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr, a kollégáknak köszönöm a nagy vita, hogy ki fizesse a farmakovigilenciai munkát, természetesen díjakat ki lehet vetni egyes munkákra. Nem hiszem, hogy ezek mindent lefedeznek, lefednek, a kormányok egy infrastruktúrát biztosítanak, a gyógyszerbiztonság érdekében ez sokkal több pénz persze, mint amit díjként be lehet szedni hogyha nagy vizsgálatokat folytatunk a botrányoknál, ez sok millióba, itt nem néhány ezer euróról beszélünk, hanem sok millióba kerül ez. Úgy gondolom, tehát nem túlzottak a költségek, amelyeket itt említenek, és, és egyes beterjesztések drágábbak, mint mások. Nagyon nehéz itt egy általános díjat bevezetni a cégek engem keresnek, ők azt szeretnék, egy nyitott rendszert akarnak a díj megalapításnál, és ez egy meglehetősen bonyolult dolog, amikor azt mondjuk, hogy reális díjakat kell megállapítani, rendkívül költségeket okozhat ez, hogyha szakértőket bevonna, stb. Azt gondolom, hogy a jobb, az általánydíjas megoldás jobb, így általában és a költségeket aztán a cégek viselik ezen keresztül. Nem szabad eltúlozni a dolgokat, és egy sor panasz érkezett a cégektől is, hogy mennyi díjat vetettek ki. Itt, itt a részleteket meg kell vizsgálni. Aztán a következő kérdés ki legyen előadó, társelőadó a beterjesztések kapcsán. Itt ezt alaposabban meg kell vizsgálni, és az emától meg kell tudni, hogy mi a jelenlegi gyakorlat, és milyen iránymutatásai vannak az emának, jelenleg erre nézve, hogyan működik az egész. Én úgy hallottam, nekem azt mondták, hogy ez, ezt kezelni lehet, és tisztázni kell bizonyos kérdéseket, itt eh, beszélünk a homeopatikus szerekről, aztán a gyógynövényekről is. A homeopatikus szerek eh, ezek regisztráltak, ha regisztráltak, akkor ezek beletartoznak ebbe a rendszerbe, és a gyógynövények eh, esetében nem regisztráltakról van szó. Például PSUR-rel rendelkezik egy ilyen, akkor meg kell kérni, hogy készítsenek egy ilyet. Itt nem az általányról van szó, egyszer ez megtörténik, tehát bejelenti valaki, és akkor hát megvan ennek a logikája, de hát nem kell feltétlenül díjakat kivetni erre. Nem, nem tudom, homopatikus szereknél mi a helyzet, vannak-e ilyenek. Egyszerűen információra van szükségem, én sem látom át pontosan, miről van szó. Tehát, hogy kap, tartozik-e hozzájuk PSUR, vagy nem. Az általány esetében pedig több információra van szükség, meg kell nézni, hogy mit tartalmaz az adatbázis és egyebek. Itt az engedélyezett gyógyszerekről van szó, tehát nem most minden nem ilyen segédanyagot meg. Számos dolog szerintem létezik, ahol megtaláljuk a megoldást, ahol közel járunk már egymáshoz és meg kell nézni az Eudrovigilance adatbázist is, hogy valójában mi szerepel ebben, ezt finanszírozza valaki, vagy, vagy az EMA fogja finanszírozni. Tehát itt nagyon különböző híreket kaptam arról, hogy valójában ki finanszírozza ezt az Eudrovigilance adatbázist. Ezt megint csak ki kell derítenem. Egy sor kérdést kell feltenni. A bizottság itt van, egy és az EMA képviselő is itt vannak, de hát meg kell nézni, hogyha mm, igazából nem, itt a parlamentben még nem látjuk át ezt pontosan. Igyekszem megoldásokat találni, tárgyalunk az előadók, a tárnyék előadókkal is, és reméljük, hogy megtaláljuk a megoldást ezekben a témákban. Köszönöm szépen, Linda McEwen. Ez azt jelenti, hogy Ma van a 27-e, ugye? Ma folyt a vita erről. December 17-én szavazunk a jelentésről, és indikatív, A mondom, hogy az áprilisi plenárison megvitatjuk ezt a jelentést, és akkor útnak indítjuk a dolgot. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik részt vettek a vitában. Folytatjuk a hetes napi rendi ponttal, a Pilar Ayuso jelentéssel. A Júzó asszony parancsoljon. Csináljam? É. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan jelentésről van szó, amely a a növényi szaporító, szaporító anyagokról van itt szó. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a az erdőgazdálkodást, illetve egyben a kereskedelmet is erősítsük ezen a területen a tagállamok között. Kérem mikrofont. Nos, itt tulajdonképpen már két létező irányelvet fogunk összedolgozni. és valószínűleg több mint 90 delegált jogi aktus lesz az Európai Bizottság számára. Világosan kiderül attól is, hogy aki mondjuk csak vasárnapi kertészkedő, épp az nem fog beesni ennek a rendeletnek a hatája alá. Az Európai Bizottság szerint különböző kritériumokat fognak figyelembe venni annak megállapítása érdekében, hogy valaki hogy az adott termelők beesnek-e vagy sem a rendelkezés hatája alá, regisztrációs kötelezettséget fognak bevezetni tehát. Szeretnék csökkenteni az administratív terheket, főként a mikrovállalkozások számára ugyanakkor a mikro vállalkozásokat a regisztrációs díjáról is kiveszik. Ez a javaslata tehát a bizottságnak. A mi véleményünk az az, hogy ezt a két szektoriális irányelvet összekapcsolva különböző, nagyon különböző szektorokat tesznek azonos feltételek alá, és ezzel piac torzító hatást fognak indukálni bizonyos szektorokban. A mi véleményünk szerint túl általánosak egyfajta technikai jellegű irányelv szempontjából ezek a intézkedések, tehát nagyon sok marad az egyéni értelmezésre és aztán természetesen minden szektor esetében ez eltérő eredményekhez fog vezetni. Az Európai Bizottság 90 végrehajtási jogi aktust, illetve delegált jogi aktust fog kapni, ez tényleg túl sok szerintem. Az én javaslatomban tehát nagyon sok pontosítást, definíciókat írtam be, főként a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatban. A bizottság a kereskedelmi kategóriát szeretné kitörölni, mi viszont ezt szeretnénk megőrizni. Aztán a standard ellenőrzések rendszerét is szeretnénk megőrizni. A javaslatban nem szerepelnek az adott fajok, hogy melyekre kötelező majd a regisztráció, hanem majd ezt egyfajta delegált jogi aktussal kívánják meghatározni. Ez szerintünk nem jó, mert nagyon fontos lenne az, hogy itt az irányelvben szerepeljenek a fajok felsorolásai. Ezen felül fontos lenne az is, hogy napra készét tegyék állandóan ezt a listát egy mellékletben. Fontos tehát mindez, mert valójában egyfajta paralel vagy párhuzamos piac alakul majd ki az olyan fajok tekintetében, amelyek nem ö, regisztráltattak. A bizottság javaslatában azt olvashatjuk, hogy ki kell ö, venni a rendelet hatája alól a kereskedelmi ö, kifejezést, de én ezzel se értek egyet, mert szerintünk egy, vagy szerintem egy párhuzamos piac alakulna ki. Ráadásul azt is fontos megfontolni, hogy a csere az hogyan néz majd ki, a definíciója hogyan néz majd ki. Aztán a helyi piacok szerepére is felhívnám a figyelmet, nem szeretnénk ugyanis, hogyha a javaslatot minden szinten megvalósítanák. Ugyanis itt a mikrovállalkozásokra nem vonatkozik semmilyen kivétel a tíz főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozásokra, vagy azokra, amelyeknek az árbevétele nem éri el a 2 millió eurót. A nem mikrovállalkozások esetében ez ahhoz vezetne, hogy felosztanák tevékenységüket, és, minden, és több mikrovállalkozás szintű vállalkozásba osztanák azt el. Tehát szeretnénk azt, hogyha mindezt el tudnánk kerülni, és a magok, magvak, illetve szaporító anyagoknak nem alakulnak ki egy párhuzamos piaca. Minden évben az audit elvégzését a tagállamokra kellene hagyni, Más szempontból pedig fontos az is, hogy a mintavételeket a ellenőrzésből fakadóan valósítsák meg, és ne pedig önkényes döntések eredményeképpen. És végül egy olyan téma, amely számomra nagyon fontos. Arról van szó, hogy az Európai Bizottság egy új klón regisztert kíván létrehozni. Nos, hát az Európai Unióban nem létezik ez a szektor jelenleg. Szerintem erre el szükség, ezt a klón regisztert ezt nem kellene megvalósítani, ugyanis itt egy koncepcionális hibáról van szó. Nem ismerem a klónok világát, de Sokáig dolgoztam viszont több mint 20 éven keresztül hazámban növényi szaporítóanyagokkal, úgyhogy elég jól ismerem ezt a témát, de főként mindez a növénygenetika szakértőinek ismeretéhez vezetett el engem, és velük eszmét cserélve megfelelő képet alakítottam ki magamban azzal kapcsolatban, hogy a krónik, klónokat ki kellene törölni ebből az egész irányelvből. Ezért szeretném kérni az irányelv, illetve hogy az árnyékjelentéstevőktől is, hogy ebben támogassanak engem. A klónokkal kapcsolatban a rendeletben szerepelnek a megfelelő definíciók, amelyeket a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján fogalmaztak meg. De ugyanakkor itt ebben a jogszabályban különböző genotípusokra hivatkoznak, amelyek szintén a klónozás egy másik definícióját jelentheti. Ez pedig nem elfogadható. ezen klónok szempontjából. Lehet tehát a definíciókon vitatkozni, de hogyha valaki négy szem közt kíván ezről a témáról eszmét cserélni, akkor én azt nagyon nagy örömmel megteszem. Akkor az árnyék előadókat kérem, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr, ma szeretnék csehül beszélni, úgyhogy kérek mindenki vegye fel a fejhallgatóját. Egyetértek, és bizonyos mértékig támogatom is az előadó véleményét. Több kérdésem is van azért, ami összekapcsolódik az elhangzottakkal. Az egyik, hogy miért, miért van egyáltalán ez a javaslat? Miért van pont egy olyan pillanatban, amikor az Európai Parlamentben a választások előtt lehetőségünk van arra, hogy foglalkozzunk, alig van lehetőségünk arra, hogy foglalkozzunk vele. Nagyon sok érintett van, és és mindenki csak egyetlen egy jelentést kapott. Tehát ez a mai rendszer, a jelenlegi rendszer olyan rendszer, amit a világ minden pontján tisztelnek, példaként, példának tekintenek, akkor miért akarjuk megváltoztatni azt, ami jól működik? Miért kell 12 ágazati irányelvet egymásra hányva összehordani, hogy egy nagyba. A bizottság az egész problematikát egyetlen egy témára akarja csökkenteni, csak ami abszolút nem felel meg az irányelv alkalmazási területének. Ez egy egészen más téma. Még az a, még az a próbálkozás, és hogy mindent egy kalap alá vegyünk, hibás. Egy hibás próbálkozás. A kérdés, ami egészen egyértelmű, és ami vissza tükröződik a közönségben, hogy miért akarjuk a jó jogszabályokat, a jól működő jogszabályokat megváltoztatni. Az az igazság, hogy erre a válaszra nem kaptam választ, és most figyeltem, hogy milyen reakciók voltak, és azt is megnéztem, hogy a lakosság körében a, a nyilvánosság hogyan reagált mindenre. Nos, amit láttam a javaslatra vonatkozóan, az az, hogy a javaslat maga semmit nem visz előre, nem javít. A, a profi kereskedőkről legyen szó, vagy legyen a adatbankról szól. A bizottság persze azt mondja, hogy a jelenlegi jogszabályokat nem akarja tovább fejleszteni, bővíteni, mert attól fér, hogy az Európai Unió jó híre, a reprodukálható anyagokkal kapcsolatos jó híre ezzel leromlik. De akkor minek van itt ez az új szöveg, hiszen vannak már erre vonatkozó rendelkezések hatályban a tagállamokban. Nos, a válasz ar, um, arra, hogy ez az egyetlen egy szöveg szülessen, az talán azzal függ össze, hogy egy európai jegyzék hogy, illetve az európai jegyzékkel van kapcsolatban, ahol a reproduktív anyagokat is már tagállamonként fel kellett venni. A különböző tagállami intézmények regisztrálják ezeket az anyagokat, megküldik az Európai Bizottságnak. Tehát most ez még így működik, és remélem, hogy ebből egyfajta marketing eszköz válhat majd, mert ez nagyon fontos lenne a nemzeti vállalatok számára, különösen akkor, amikor az európai piacokra akarnak kilépni. De hogy ez az egész milyen hatással lesz, azt most nem tudom megítélni, de minden esetre nagyon rossznak tartanám azt, hogy most ezt az eszközt hagyjuk elmenni, hagyjuk egy ilyen brutális ráhatással megszüntetni, szétrombolni, aminek óriási negatív hatásai lesznek. És akkor egyszer csak ez a javaslat úgy gondolom, ezen a területen csak károkat okozhat az Európai Unióban az érintettek számára. 90 különböző végrehajtási rendeletet is akarnak csinálni. Nem is kellene szavazni erről, ez semmi más, csak egy, egy kártyacsatoktatás a bizottság mellett. Úgy gondolom, hogy a bizottság akar szabad mozgásteret, amit abszurdnak tartok, abszolút abszurdnak. A szabályok ellen van, mindenféle szabály ellen van, ezt nem engedhetjük. A KKV-k és ennek e, nagyon sokat ártani fog, kedves barátaim, erre figyeljünk, és e, ez azt jelenteni ez a javaslat, hogy azok a vállalatok, amelyek a réspiacokon vannak, azok e, Csehországban például a teljes piacot minden szinten elveszítenék. Nos, ez a definíció olyan idióta ebben a formában, hogy szinte minden eh, minden öm, eh, egysége öm, ide tartozna. Tehát ugyanez volt a, a mezőgazdaságban, és ugye ott is azt mondtuk, hogy a kisgazdákat eh, hagyni kell, a 36-os cikk jelenlegi formája éppen ezért úgy gondolom, hogy nem senkinek az érdekét nem szolgálja ha a, a jelenlegi illegális piac e, szabályok értelmében szabályozott piacá válik, akkor tulajdonképpen mindent fölborítottunk. Ezt nem szabad megengedni, e, semmit nem old meg ez a helyzet, épp ellenkezőleg. Az alapvető kérdés a következő. Mi a probléma? Az európai tagállamoknak mivel van olyan léptékű problémájuk, hogy ezt a rendeletet ilyen mértékben módosítani akarják. Ezt szeretném hallani. Mi volt az a hatalmas probléma a tagállamok körében, ami miatt ezt a teljesen jó helyzetet így alá akarják ásni egyetlen egy szöveggel. A második kérdés, hogy milyennek a rendeletnek a többletértéke, semmit nem látok e, e, ilyesmit én ugyanis. Tehát e, ez csak bonyolítja a helyzetet, és áttekinthetetlenné teszi. Véleményem szerint teljesen káros. Nagyon fontos továbbá az, és támogatom is az előadót ebben, hogy meg kellene próbálni a bizottsági javaslatát egyrészt javítani, de mégiscsak eh, nagyon, nagyon, tehát különleges időket élünk most, és nagyon nehéz lenne mindezt eh, végig zongorázni éppen, ezért én persze mindent meg fogok tenni azért, hogy politikai frakcióm elvégezze a feladatát, de hát nem tudom, hogy egyáltalán nem kellene egyszerűen visszautasítani a bizottságot, mert egyetlen egy okot nem, okát nem látom annak, hogy miért éppen most ilyen formában kell ezt a javaslatot beterjeszteni. Egyértelmű volt a vélemény, úgyhogy tovább megyünk Korin Lepás. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek is a jelentést. Ez egy rendkívül fontos téma, ugyanis a magok az biztonság alapját jelentik, miután az élelmiszer lánc alapját jelentik. Az élő magvak Európában szabadon ö, cserélhetőek, ugyanakkor fontos a klímaváltozáshoz ö, az alkalmazkodás is ezen a területen. Ez is mutatja azt, hogy a polgárok mennyire figyelembe vették ezeket a problémákat. Az Európai Bizottság olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek érdekesek, szükség van szabályokra, a bio magvak egészen más feltételeknek kell, hogy megfeleljenek, mint a nem bio magvak, a heterogén szaporító anyagok, megint csak más vonatkozna, és ennek örülök. A bizottság azt is mutatja, hogy a kertészkedők, a hobbi kertészek számára, valamint azon szervezetek számára, akik szeretnék a mezőgazdasági biodiverzitást előmozdítani, más feltételeket szab meg de azért azt hiszem, hogy a definíciók szintjén még pontosításokra lesz szükség, főként a heterogén szaporító anyag ö, definíciója. Nagyon fontos az, hogy itt lássuk azt, hogy ö, itt a szabadalmakat ö, nem írhatjuk elő. A klónok ö, kivételét ebből a javaslatból én is támogatom. A kis vállalkozók, akik csereapal alapon ö, cserélik a szaporítóanyagot, a magvakat, őket nem szabad piaci szereplőként vizsgálni, valamint a rés, a piaci rés termékekre vonatkozólag is külön szabályozást gondolom jónak. Azt javaslom, hogy derogációs lehetőséget biztosítjunk azon szervezetek számára, amelyek a biodiverzitás megőrzését tekintik fő céljuknak. Ezek gyakran olyan non-profit szervezetek, amelyekben több mint tíz ember dolgozik, tehát ilyen szempontból nem kapnák meg a másik vonatkozó derogációt. a ma reggeli első témával kapcsolatban már az ön ö, ellenőrzős kérdését felvetettük. Ez nem megoldható a kisvállalkozások számára, és tulajdonképpen, ez, hogyha ezt így meghagyjuk, akkor ez ahhoz vezetne, hogy csak nagy cégek maradnának a piacon. Köszönöm szépen. Thank you very much. Haszi kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak azt, hogy elmondta a véleménytervezettel kapcsolatos véleményét. Néhány kérdésben egyet tudok érteni vele, és vannak olyanok, ahol eh, ellen kell, hogy mondjak. Na. Ajuzó asszony nagyon helyesen megkérdőjelezi az, hogy egyáltalán szükség van erre a javaslatra, mint olyanra. Nem régi ez a jogszabály, és nincsen, persze nincs komoly elégedetlenség sem bele, és nem kérték ezt a jogszabályt. A zöldek teljesen elégedettek lennének azzal, hogyha visszautasítanánk első kézből. Egyetértenék azzal is, hogy a bizottsági javaslat túl sokat bíz a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra. És úgy gondolom, hogy ez, tehát ennek a léptéke az, ami szintén elfogadhatatlan kell, hogy legyen számunkra. A zöldek megközelítése néhány kérdésben eltér az előadó véleményétől. A legfontosabb ezek között az, hogy mi aggódunk a biodiverzitás miatt. A legfontosabb számunkra ennél a jogszabálynál a mezőgazdaság biodiverzitásának előrejelezhetősége, és az, hogy megnézzük, hogy garantáljuk a a gazdákat arról, hogy tájékoztatáson alapuló szabad választásra lesz lehetőségük. Az előadó jelentősége a, a kis szolgáltatók vagy kis vállalatokat rosszabb helyzetbe hozza, és ezt sem tudom elfogadni rengeteg ismeret van a biodiverzitás jelentőségével kapcsolatban, nem csak természeti szempontból, hanem a mezőgazdaság szempontjából is. A termény diverzitás egyfajta biztosíték is. És, nem, és az erre vonatkozó változásokat a jövőben nem tudjuk száz százalékra előrejelezni. Senki sem tudhatja azt, hogy a, a hagyományos fajták és a heterogén anyagok milyen verziói jelennek majd meg, illetve melyekre lesz ö, teljes mértékben szükség ahhoz, hogy kifejlesszük az éghajlatváltozás előrehaladtával a szükséges fajtákat, vagy adott esetben, hogyha katasztrofális betegségek törnek ki a legfontosabb gabonafajták között, vagy, vagy fajták között, és ahogy hallottam, a banánnál például már előfordult. Nem sikerült még végig gondolni, hogy hol hozzuk meg a határokat, stb. stb. De de lehetőséget kell igenis biztosítani azok számára, akik azon dolgoznak, hogy megvédjék és életben tartsák a hagyományos fajtákat, és a mezőgazdaság biodiverzitását azokat támogatni kell. Különösen fontos ez a zöldség és erdőgazdálkodás terén különböző fajtákra vonatkoztatva. Általában véve az, ahogy a asszony a határokat akarja meghatározni, tehát hogy szigorúbb, hol legyen szigorúbb rendszer és hol nem, nos úgy gondolom, hogy ez is egy olyan kérdés, amiben mi pont az ellenkező irányba szeretnénk menni. További kérdés, amit fontosnak tartunk, az átláthatóság. Biztosítanunk kell azt, hogy a GMO és egyéb vitatott anyag csempészés révén se kerüljön például be a, a növényi láncba. Tehát azok, akik GMO-t adnak, vesznek, egyéb vitatott anyagokkal kereskedetnek, azoknak is legyen átlátható teljes mértékben a, a munkája, tehát tudhassuk, hogy mi, miben van. A hagyományos magcserét, a gazdák körében pedig ki kellene zárni ezen jogszabály hatája alól. Köszönöm szépen. Úgy látom, más előadó nem akar hozzászólni. Linda meg ebben maradt, akkor Kálbach asszony vagy Nicholson úr, ön akar utoljára szólni? Jó. Yes, thank you. I should have made it clear I was speaking on behalf, asking to speak on behalf. Akkor Jim nevében fogok hozzászólni. Köszönöm szépen az elvégzett munkát a Júzó asszonynak, mint mindig. Igen, nagyon hasznos beszédet hallottunk az imént és szeretnék is reagálni a javaslatra. Nagyon örülnénk, hogyha támogathatnánk a bizottság munkáját, hogy egy komoly javaslat, akkor mindenképpen érdemes lenne ezt részletekben menően megvitatni. De nézzük meg Jim megjegyzéseit azzal a feltételezéssel, hogy ez nem történik meg, de majd meglátjuk. Vannak pozitív lépések a bizottsági javaslatban, például EU szintű regisztrációra ez természetesen a költségeket csökkenthetni, az időt, a terhelést is eh, csökkenthetni. hogy, de csak akkor, ha ez jól működik, és eh, mindent alapvetően jól kell elvégezni. Egyébként a dolog meglehetősen homályos, nem látjuk még a részleteket megfelelő arányos szabályozásra van szükség, arra az a kapcsolatban hogyan használják fel ezeket a metőmagokat. Egyelőre nem látjuk, hogy hogyan fog ez működni, mert nem látjuk a részleteket. Egy sor delegált jogszabályt kívánnak használni, és számos esetben nem indokolható, hogy ezt miért. Nem gondoljuk, hogy delegált jogszabályokra van szükség. Ezek nincsenek összhangban az EU e, kompetenciáival, éppen ezért alaposan meg kéne nézni, hogy ez mivel indokolható. Ezen túlmenően a javaslat egy nem meghatározott időre a delegált aktus lehetőségeket a bizottságnak. Ez miatt szintén odafigyelünk, ami az egyszerűsítést illeti, ez egy kiváló szó erre, és tényleg jó lenne megcsinálják, de politikai háttértől függetlenül szerintem mindenki ezt támogatja. Attól tartok, hogy ez itt csak egy szó, a javaslatban semmi nincs szinte, ami tényleg erre mutatna. Külön aggájaim vannak Eh, amikor eh, a gyümölcsökről és zöldségekről van szó, eh, és itt ezt most én mondom, nem Jim, egy megkerezett egy Egyesült Királyságbeli vetőmag cég, és ő egy Sunderland, Sutherland kell nevű céget nevű magot akarnak eladni, és ez olyan területekre alkalmas, ahol szeles van. Igazából egy kereskedelmi gazda nem nem termesztene soha. Itt viszont egy kertészkedő embernek ez lehet érdekes. Ez meglehetősen magas költségen kínálnak. Én kertészkedek, és én tényleg használom ezt. Az a cég, amely ezt a terméket forgalmazza, úgy becsülik, hogy két és fél ezer fontot kellene, hogy fizessen díjként. Ez azt jelenti, hogy két évig kéne árusítaniuk, hogy egyáltalán a regisztrációt kitermeljék, és mielőtt profitra tennének szert 8-10 év, ez nevetséges természetesen. Hogyha 6 600 kertész van, aki ezt termeszti, természetesen ez nem működik. E, a kertészek egyik egymás között kicserélik a, ma, a vetőmagot is. Miért kell egyáltalán ezt az új mechanizmusba szabályozni? Egyszerűen semmiféle előnyt nem látunk ebben. Tehát látom, hogy a bizottság tájékoztatja a tanácsot, hogy e, igen, látják, hogy milyen problémák vannak a követelményekkel, a regisztrációs követelményekkel kapcsolatban. Szeretnénk elmondani, hogyan lehet módosításokat alkalmazni, még mielőtt szavaznánk, és azt gondoljuk, hogy logikusan kéne végig gondolni az egész javaslatot, nem csak az 15-ös tikket, ahol első mellékletben különböző PRM termékekről van szó, a bizottság tisztázza, hogy nem tervezi, hogy felülvizsgálja ezt a kérdést, ami ellentmondásos. És mindenféle felvizsgálat hasznos természetesen, de a, szerintem a 11. cikket gyakorlatilag meg is lehetne szüntetni. A hatásvizsgálat egyébként hiány, meglehetősen hiányos, hiányoznak belőle a bizonyítékok és az igazolások arra vonatkozóan, hogy működik, amit szeretnének, és ténylegesen a pénzügyi hatásokat úgy vizsgálták, hogy azoknak nincsen közök a realitásokhoz. És bizonyos kis piaci hozzáféréseknél pedig eh, nagyon súlyos nehézségeket látunk, egyszerűen a hozzáférés nem tudják biztosítani. És a biogazdálkodókat nem kellően veszik figyelembe. Eh, például a zöldség eh, esetében, a gyümölcsök esetében igazából nem érjük ezeket, nem kapják meg a helyüket, és nem értelmezők ez. A bizottság javasolja hogy, hogy új termékek bevezetésekor tényleg éljünk az előnyökkel, amiket ez kínálna. Miért akarunk még nagyobb ellenőrzés ezen a területen? Ki, miért van egyáltalán szükség erre? Végül pedig, hogyha áramvonalasítani kell az egész szöveget, egy sor cikkről beszélünk, például a 36. cikken réspiacok esetében nem túl hosszú, és ezt sokkal egyszerűbben is meg lehetne fogalmazni véleményünk szerint, és úgy gondolom, hogy észszerűsíteni kellene ezt a jogalkotást mindenképpen. Köszönöm szépen Judy Görling, Linda McEwen és Kaldenbach ez egy második jog, amivel ma foglalkozunk. Egy sor törvényről van szó, egyszerűsítésre törekszünk, de ugyanakkor azt is látjuk, egyre bonyolultabbá válik a dolog, egy sor delegált jogszabályra adunk lehetőséget, ami nem biztos, hogy tényleg egyszerűsíti a dolgot és akkor elhalasztjuk a dolgokat a mai napon, mert nem tudjuk megoldani a problémákat. Nem hiszem, hogy a delegált jogszabály ténylegesen megoldja a problémákat, csak eltoljuk ezeket. Igazából itt a módosítók esetében arra törekszünk, hogy itt vannak kísérleti időszakok, és nem tudjuk máshol megváltoztatni a dolgokat. Azt hiszem, elnök úr, ez a az Európai Bizottság igyekszik mindent magához vonni, és amit Judy Görling mondott, mi az előnye? Tehát az első kérdés, milyen problémát kívánnak megoldani, és hogyan oldják meg ezeket? Tehát milyen, itt, itt a nagy probléma, tehát nem látjuk a problémát. Ugye állategészségügyben is van egy, vannak törvények, amelyeket évekezdet ezelőtt elfogadtuk, és még mindig nem működnek. Tehát eh, azt gondolom, most a jogalkotási ciklus vége felé járunk, és miért most jönnek elő egy ilyen módosító javaslattal? Tehát ez az Agri Bizottság például véleményét is meg kell még kérdezni ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, a bizottságnak tisztában kell lenni ezzel, hogy egy ciklus vége felé előterjeszteni valamit. Ez azt jelenti, hogy elhúzódnak a dolgok, tehát egy öt perc után nem tudunk itt dönteni a parlamentben, ezt is látni kell, tehát nem fogunk pillanatokon belül egy ilyen törvényt elfogadni, tehát nem szeretem, hogyha nyomás elhelyeznek. A farmakovigilancia két évig dolgozott a bizottság, eh, eh, mondom két évig volt rajta, aztán egyszerűen előjöttek vele, ezt nem fogom elfogadni, hogy mi aztán most rögtön reagáljuk. Tehát, amit pedig, amit itt felvetnek, a különböző dísz, dísznövény vetőmagok változata, aztán hogy látjuk a termelőktől, illetve hogy milyen információkat kapunk, tehát nagyon sok pénzt akarnak kérni egyébként a vetőmag nemesítőktől is, és azt gondolom, hogy jó lenne alaposan megvizsgálni valójában mi történik, hisz ez megint csak oda fog vezetni, hogy utálják mérete az EU-t, tehát anti-EU sztori lesz. Nézzük meg majd az újságokat. És tehát mielőtt kezd, elkezdünk valamit, akkor meg kell vizsgálni, mi, milyen előnyhöz jutunk ezen keresztül, mit, mire megyünk az egészen, mi, ha csinálunk valamit, mi történik. És igazából nekem úgy tűnik, hogy a hatásvizsgálatnál mm, hát jobban el kéne látni, tehát előre végig kéne gondolni, hogy milyen hatásokkal jár az, amit csinálunk. Módosítók lesznek törlésekre például, hogy egyes lészeket egy az egyben törölni kell. Azt gondolom, mindig ugyanúgy alakulnak a dolgok. Tehát elnök úr, nem hiszem, hogy öt hónappal választások előtt el kéne kezdeni foglalkozni egy ilyen új törvényel Szerintem megfelelő módon sokkal több időt kell rászánni erre. Karin Kaldenbach. Elnök úr, kedves kollégák! Árnyék előadó vagyok a frakciónk részéről az Adriban Szilvesztesz kolléga előadóként tegnap bemutatta az anyagot, aztán volt egy szakértői meghallgatás is, és ugyanazokat a kérdéseket vettem fel, amik újra és újra előkerültek. Minek kell igazából ez a jog, ez a törvény? A résztvevőktől senki sem mondta, hogy erre szüksége lenne. Éppen azt hallottuk, éppen ellenkezelek, hogy Európa itt a vetőmagügyben, a szaporító ügyében a kereskedelem ügyében kiváló joggal rendelkezik, kiváló törvényekkel a mostani 12 irányelvel egész jól boldogultok. Nem tudom, fordítási probléma volt Pavel Poc esetében, és ezt most egy rendeletbe kívánják összefogni, ugyebár legalábbis ez hangzott el. Vagyis mi arra büszkék voltunk eddig, hogy a nemzeti mozgásteret, rugalmasságot biztosítottuk, és reagálni tudtak, ezt most szűkítjük és kizárjuk. A másik dolog pedig, amit a törvény címe alatt, tehát intelligensebb szabályok, a biztonságosabb élelmiszer érdekében, aztán itt vannak a növények és az erdészet is, és akkor az egykori 12 irányelv hatáját 250 fajtáról 300-re terjesztjük ki mindenre, ami itt létezik a, a Földön egyáltalán és ezt eh, te, tegnap nem tudták megválaszolni egyébként a tárgyalások során sem délután. Számos kifogást hallottunk a mai napon, egyébként pedig az előadónk javaslatához tudnék csatlakozni. Úgy gondolom, hogy ezt így, ahogy van, vissza kell küldeni a bizottságnak. Nem látok okot arra, hogy nagyon sok módosítót készítsünk a rövid időn belül, mert meggyőződésünk, még hogyha a dolog át is megy, akkor sem születik tisztességes törvény ebből. Nem látjuk a haszonélvezőjét, sejtjük ugyan, hogy ki az, de az nem lehet a biodiverzitás érdekében, vagy nem állhat annak érdekében tegnap hogy növényekről, vetőmagokról, szaporítóanyagokról beszéltünk, miért kell tanúsítványt kiállítani mindenre, mert különben zsákba macskát veszünk, szoktuk mondani, mert akkor nem tudjuk, hogy mi nő jövő évben. Nekem inkább az a benyomásom, hogy az, amit itt előterjeszt, nekünk a bizottság az éppen a zsákba macska. Olyas valamit veszünk, ahol a rá számos delegált jogszabály mi alatt nem tudjuk, hogy mm, mi történik ezzel az ügyel. És utána mi viseljük a hátrányait. Én azt gondolom, ha nagyon-nagyon nem módosítják, hogyha nem, nem hajlandók módosítani, akkor ezt nem tudjuk elfogadni. Nem hiszem, hogy a fogyasztókkal valami jót teszünk, meggyőződésem, hogy a biológiai sokszínűséget sem szolgáljuk ezzel, és meggyőződésem az is, hogy az Európai Parlamentnek nem teszünk semmi jót, hogyha most elkezdünk erről egyáltalán vitatkozni. Köszönöm. Karin Kalbach, akkor megy a szemét kosárba a dolog, ha összefoglaljuk az egészet. Van még munka ezen bőven majd meglátjuk a továbbiakat. Azt el tudom mondani, hogy mennyi bosszúság volt ezzel a javaslattal, a bizottsági javaslattal, tehát úgy, ké, úgy ahogy van, vissza kéne dobni nekik. De most ők is hozzászólhatnak ehhez, parancsoljanak. Ha nem akar senki hozzászólni, akkor az előadónak adom meg a lehetőséget. De mégis. Köszönöm, elnök úr. Néhány gondolatot arról, hogy ez, ezt a jogszabályt miért terjesztettük be. Az egész gyakorlat azzal kezdődött, hogy értékeltük a, a rendszert a tagállamok kérdésére. Az értékelés azt eredményezte, hogy néhány kérdéssel új jogi keretek között kellene foglalkozni. Ebből néhányat szeretnék felsorolni. A jelenlegi jogszabályi rendszer teljesen fragmentált, 12 irányelv, nem mindegyik új, viszonylagosan. Vannak olyan irányelvek, amelyek 66-ból vagy a 70-es évekből származnak. És csak két irányelv, ha jól emlékszem, született a közelmúltban. A 30 év alatt 12 irányelv nyilván különböző technikai háttereket, különböző felfogásokat is jelent, ami, ahogy mondtam, egyfajta mm, fragmentálódáshoz vezetett ebben a rendszerben. A 12 irányelvet a Lisszaboni szerződéssel elindított rendszerrel lehetett felülvizsgálni, és szükség is jelentkezett arra, hogy beszéljünk róla. Konzultáltunk a jogi jelentőségről, a, a szolgáltatók nagyobb rugalmasságáról, a biodiverzitás és a, a szaporító források lehetőségeiről, és ez a fajta új megközelítés, amelyet elfogadtunk, ez visszaigazolásra került. Visszaigazolta az akcióterv, és a tagállamokkal való konzultáció is. Ez volt az oka annak, hogy most itt van előttünk ez a javaslat. Ebben fenntartjuk a jelenlegi jogszabály alapelveit, tehát a fajták regisztrációja, a szabadpiaci tanúsítványok kiadása. De egy sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítést ad arra, hogy a növényszaporító anyagokra vonatkozóan megfelelő minőséget, információt adjunk, és segítsük a növénygenetikai források fenntarthatóságát és sokrétűségét. A másodlagos jogszabályokkal kapcsolatban hadd hangsúlyozzam azt, hogy a mostani irányelv, amely hatályban van, A jelenlegi keret 12 irányelvre épül, és 90 másodlagos jogszabályra, ami a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtásos jogi aktusokat illeti, amiket az új javaslat tartalmaz, azoknak a becsléseink szerint valóban összesen a 90-nek az egyharmada elegendő lenne. Van, van néhány kérdés még, ami felmerül az új javaslat elemeivel kapcsolatban. Én ezek közül a piaci résekre szeretném ráirányítani. Rugalmas rendszert szeretnénk létrehozni, amivel az anyagok széles körével lehetne a piacon megjelenni. Természetesen támogatjuk az alternatív réspiaci kritériumokat, tehát ami nem a vállalat méretére épül, hanem a helyi piacokra, a rövid beszállítói láncra, és arra, hogy ne szülessenek a rendelkezés során párhuzamos piacok. További kérdés volt a heterogén anyagok problémája. Nos, ezek az anyagok szintén fontosak, különösen az organikus gazdálkodás számára. És bizonyos eh, a szembeni magasabb ellenálló képesség miatt. De ezt mind meg kell határozni. Nos, egy munkacsoport már elkezdte a munkáját ezzel kapcsolatban, és eh, szeretnénk előkészíteni a heterogén anyagokra vonatkozó jövőbeni másodlagos jogforrásokat. Ájúzó asszony jelentésében a, a kifejezések kapcsán, bocsánat, és a feltételek kapcsán a következőket mondhatom. A klónokkal kapcsolatos gyakorlat néhány tagállamban már megfelelő szabályokra épül, de eltérő az ágazatok és a régiók között. Nyilvánvalóan némi regisztrációt meg kellene tartani, ha szükséges, de nyitottak vagyunk. Szívesen megtárgyaljuk azt, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Ami az auditokat, vizsgálatokat és teszteket illeti a tanúsítványok kiadásához, Nos, két szintes rendszert akarunk itt, ahhoz, hogy a szolgáltatók a bizonyos tanúsítványokat szerezhessenek, ahhoz, a, ahhoz először az illetékes hatóság engedélye szükséges, az illetékes hatóság auditálja a tanúsított szolgáltatót, hogy ellenőrize, hogy megfelelnek-e még mindig a követelményeknek. függetlenül attól, hogy ez a vizsgálat lefolytatódik, lesz még bizonyos arányú ellenőrzés. De azt az illetékes hatóságok az anyagok nem megfelelőségének valószínűsége alapján vészik el a öt hónapos határidőn belül. Mindig fennáll persze a lehetősége annak, hogy az illetékes hatósághoz, a hatóságnál kérvényezzék ezt az eljárást, ez más szóval a kompeten, az illetékes hatóság ezeket a tevékenységeket kérésre is elvégezheti. Azt hiszem, ezek voltak a legfőbb pontok. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy az előadó kíván-e végül szólni. Ha igen, akkor megadom neki a lehetőséget. Yes. Köszönöm szépen. Meghallgattam az összes elhangzott dolgot, nagyon sok dologgal egyetértek. Azzal kapcsolatban, hogy ez a javaslat mennyire állja meg a helyét most, valóban különböző helyszíneken is kérték a módosítását, de igazából senki soha nem kért ugye új javaslatot, most pedig itt áll előttünk ez az új javaslat, ezzel az igencsak heterogén szektorral kapcsolatban. És az erdőgazdálkodással kapcsolatban ö, külön jogszabályra lenne szükség. Ezen felül pedig fontos, hogy a definíciókat ö, pontosítsuk, mert különben ö, párhuzamos piacok fognak kialakulni, a vetőmagok piacán, illetve a faiskolák piacán, és verseny hátrányba kerülnek a kis és középvállalkozások. Aztán fontos még a klónozás definiálása. Ez egyébként szerepel a jogszabálytervezetben, mert ez egyébként megfelel annak a definíciónak, amely a nemzet, vonatkozó nemzetközi megállapodásban szerepel, de ettől fülő, függetlenül itt a különböző genotípusokra is ki kell térnie a jogszabálynak egy-egy fajon belül. A klón azonos génállományjal rendelkezik teljes mértékben. Itt nálam két különböző címke található, és ezen ugye szerepelnek ugye a különböző ismer, vagy név, botanikai név, klón, illetve variánsok. Tehát fontos azt látni, hogy honnan érkezik az adott klón. Úgyhogy szerintünk ez nagyon fontos, hogy minél inkább ezt világossá tegyük, és akkor, amikor olyan fajokra próbáljuk ezt ráhúzni, amelyek nem teljes mértékben felelnek meg, nem merítik ki teljesen a klón fogalmát, definícióját, akkor erre nagyon oda kell figyelnünk. Tehát ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Yeah. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A módosítók határideje december 10-e, nem tudom milyen sok lesz, aztán december, január 22-én, 23-án szavazunk, az Agriban egyébként is lesz szavazás február-márciusban is, lehet, hogy még ebben a ciklusban szavazás is történik, majd a plenárison. Köszönöm, délután találkozunk a szavazáskor. Kellemes ebédszületet és jó étvágyat! 15 órakor pontosan kezdünk a szavazással a motoros járművek zajszintjéről.